Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt kolléganök és kollégák. Voorzitter, er in elk geval op tijd. En dat, eh, dat waardeer ik zeer. Voorzitter, dit is het eh, eerste voortgangsrapport van deze nieuwe legislatuur. En laat ik daarom zeggen. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon lényeges az, hogy most itt vagyunk, és a saját hitelességünket is alátámaszthatjuk. Törökország előre haladását nagyon alaposan kell értékelnünk. Ismét azon fáradoztam, hogy a török megítélést összeállítsuk. Örülök, hogy a kollégák nagyon építő jellegű hozzájárulása segítették munkámat. Azt is remélem, hogy szóbeli módosítók maradnak csak, hiszen szerintem nagyon kiegyensúlyozott a jelentésünk. Nem a bizottság interpretációjára alapozunk, hanem az elmúlt hónapokban Brüsszelben és Törökországban folytatott beszélgetéseimre. Nagyon kritikus jelentésről van szó, és azt is el kell mondanunk, hogy Törökország előre haladása nagyon bátorító. A parlament is mutatott Törökország irányába gesztusokat. Elsősorban egy Törökországban zajló közvitáról van szó, amely a kurdokról és az alavitákról szól. Mindenképpen eh, bátorítani kell a párbeszédet Törökországban. A, az eszmecsere résztvevőit pedig eh, szeretném felszólítani, hogy építő jelleggel járuljanak hozzá ahhoz, hogy eh, ezeket a kezdeményezéseket folytassák kezdeményezéseket tenni egy dolog. Ezeket eh, a gyakorlatba átültetni egy másik. Az is nagyon fontos, hogy a török társadalom eh, érzékenységét is figyelembe vegyük, hiszen eh, lehetőségünk van, és ezzel a lehetőséggel most élnünk is kell. Másodszorban. A csatlakozási folyamat alapja a politikai kritériumok teljesítése. Tavaly túl lassú volt a halagás bizonyos pontokban. Bizonyos pontokban eh, visszalépés is van, például a nők jogai esetében. Megszületett eh, a jogi keret, megszülettek a jogszabályok, azonban eh, amennyiben a jogszabályokat nem tartják be, nem igazán vannak megfelelő szankciók. Úgy gondolom, hogy az is szükséges, hogy megváltozzon a mentalitás. Mindez vonatkozik a kínzásra is, a korrupció ellenes politikára, tehát a, ö, ennek a törvénynek az alkalmazása alapvetően fontos. Harmadik pontban. Minden azzal függ össze, hogy hogyan valósítják meg a jogszabályokat. Nos, a külföldi partnerekkel együttesen kidolgozó stratégia kapcsán valóban bízom benne, hogy konkrét eredményekre lehet jutni. Elnök úr, néhány specifikus pontot szeretnék azért említeni, kezdve a negatívokkal. A, a a vallási kisebbségek jogaival kezdeném. Én és frakcióm ennek a pontnak nagyon nagy jelentőséget adunk a jelentésben. Ö, par excellence Törökország ezen a ponton a jó szándékát, jó hiszeműségét bizonyíthatná, ami a patriarkát illeti, ugye ezzel kapcsolatban nagyon sok minden hangzott el, de nagyon kevés történt. Aztán a sajtó és vélemény különbség, vélemény szabadsággal kapcsolatban is. Nem annyira az aggaszt engem, hogy hogy egy sajtókommunikációs egysége kapcsolatban milyen szankciókat alkalmaztak. Itt arról van inkább szó, hogy a média struktúrát kellene Törökországban komolyan megváltoztatni. Itt olyan sajtó tömörülések vannak, amelyek nagyon is instrumentalizálják a médiát saját érdekükben. Aztán ott van a szociális párbeszéd kérdése, nem annyira részletezett, itt is reformokra van szükség. A sztrájkjog például. Ha kollektív szerződési tárgyalások vannak, ugye ehhez jár a sztrájkjog is, ez egyszerű alapszabály aztán a, az ilónak az előírásait sem vették figyelembe. Az ankarai protokoll kapcsolatban azt kell mondanom, hogy meg kell valósítani, tehát alkalmazni kell. Különben a Ciprusra kapcsolatos tárgyalások se haladnak előre. Aztán rátérve a pozitív dolgokra, az örmény országgal való közeledés egy történelmi lehetőség, amit meg kell ragadni. A Nabucco ö, egyezmény aláírása is egy fontos lépés. Az Európai Unióval kötendő visszafogadási egyezmény is egy alapvető ö, ö, jelentőségű dolog. A társadalom és a politika polarizálódása véleményem szerint ö, ö, kicsit akadályozza a reform folyamat előrehaladását. Kár, hogy ez ilyen akadályt képző valami a modernizálás, a reformok sürgősek, nem csak, hogy szükségesek, sürgősek is, és nem annyira az Európai Unió perspektívái miatt, hanem a török polgárok miatt. Csak így válik jóléti modern állammá Aztán Köszönöm a figyelmet, elnök úr, és várom a kollégáknak az észrevételeit, hozzászólásait a jelentéshez. Remélni tudom csak, hogy képesek leszünk ezt a jelentést többé-kevésbé így hagyni, amilyen formában van. Kérném mindenkitől, hogy azért túl sok módosítóval ne álljanak elő. Köszönöm. Right. Köszönöm szépen a legtöbbnek képviselőnek a, az expozéja pontos és precíz, valamint a lehetőségekhez képest bőséges is volt. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá ennek vitájára. Ismétlem, hogy már kezdetől kezdve nagyon szűkösen áll idő rendelkezésünkre. Ahogy képviselő az első, két perc, köszönöm. Igen. Szeretnék gratulálni Riának. Szerintem nagyon jó kezdő rúgás ez, és a kollégáimmal is támogatjuk, tehát nagyon kellemes volt együttműködni. Úgy gondolom, hogy a múlt heti stratégiával megmutattuk, hogy igenis lehet az Európai Parlamentben konszenzus Törökország kapcsol- csatlakozásával kapcsolatban. A kopenhágai kritériumokat említi főleg ez a jelentés. Egyetértek azzal, amit Ómen Röjten asszony mondott, főleg eh, abban a tekintetben, hogy nem csupán a kormányzat, hanem a török társadalom fontos, kritizálja a kritikus pontokat, tehát az energiafejezet megnyitása is nagyon lényeges lenne most. Tudnunk kell, hogy a bizottság előrehaladási jelentésében pontosan leírják, hogy mi történt tavaly Törökországban, de nagyon jó volt az a jelentés, mert sokkal részletesebben vázolta a történteket. Két végső megjegyzésem lenne. A bizottság jelentése hátra tekint. Remélem, hogy a mi állásfoglalásunk előremutató lesz, és török barátainkat bátorítja, hogy az elkövetkezendő időben még több reformot kell végrehajtani. Hiszen a reform folyamat nélkül nem teljesítik a politikai kritériumokat. Másodszorban pedig nézzük meg, hogy milyen haladást ért el ténylegesen Törökország. Nézzük meg, hogy mi van a vallási kisebbségekkel, Örményországgal, mi van a kurdokkal. De szerintem nagyon jó áttörésnek lehettünk tanúi, és ezt el kell ismernünk. Érjük el, a, ismerjük el az elért haladásokat. Köszönöm, hogy képviselő két percre Lambsdorff kollégának adom a Köszönöm, elnök úr, köszönöm Ria Omerreiten kolléganőnek is, aki ismét kiváló munka alapot, nagyon kiegyensúlyozott jelentést nyújtott be. Nyilván még kidomborítunk bizonyos súlypontokat, az én frakcióm számára például a vélemény szabadság megvalósulása nagyon lényeges, ezen a területen még van tennivaló. A bizottság tényleg nagyon világos, szinte nem diplomatikus nyelven fogalmazza meg a hiányosságokat. Paradoxonról van szó. Egyrészt nyit, nyílt viták zajlanak kritikus témákról, másrészt pedig nincsen megfelelő jogi keret, amelyen belül az az egész zajlik. Nézzük meg a vallás szabadságot, ez egy liberális számára nem annyira lényeges, mint a néppártnak, de akkor is egy alapszabadságjogról van szó. A múltban mindig eh, ügyeltem arra, hogy a diplomáciát és a demokráciát eh, egymástól elválasszam. Pozitív az, amit Howitt képviselő mondott Örményország esetéről. Azonban döntő az országon belüli demokratikus eh, fejlődés. Nekünk ez a lényeges, és a diplomáciához is tennék két megjegyzést. Egyik az, hogy nagyon jó az örmény dolog, haladás van, jó lenne, hogyha az ankarai jegyzőkönyv megvalósításánál is hasonló dolgoknak lehetnénk tanulni, ez azonban sajnos nem így van, és egy picit meghökkenek, amikor a török miniszterelnök Ahmedinejadot barátjának nevezi, és a nemzetközileg körözött szudáni elnököt Isztambulban nagy csinnadrattával fogadják. Tehát nem tudom, hogy a török kormányzat szándéka ezzel micsoda. De nagyon jó kiegyensúlyozott jelentésről van szó, és szerintem ezen az alapon folytathatjuk az együttműködést. Köszönöm, Lemdosz képviselő. Weigol kollégának adom meg a szót két percre. Signor Presidente, Na mizi imamo resnično... Köszönöm, elnök úr. E, ez egy kiváló jelentés, nagyon analitikus és elég diplomatikus is, valamint hát politikai szempontból is jelentős. Mi politikusok vagyunk, tehát mindenek előtt ez utóbbiak, a politikai értékelések érdekelnek minket. Szerintem jó egyensúly található ebben a jelentésben bizonyos tények között, hiszen Törökország egy multikulturális, komplikált, összetett társadalom, amely találkozik a mi hagyományainkkal, és egy ősibb, régebbi összetevő is van, tehát megértésre is van szükség, amellett, hogy harmonizációra ebben a társadalomban. Az utóbbi években olyan elítélendő értékelések is hallatok voltak politikusokkal Törökországról, amelyeket én úgy gondolom, hogy az ilyen forféjellegű ítéleteket, véleményeket el kéne kerülni. Én csatlakoznék Lambsdorff kollégához a tekintetben, hogy a mi unión belüli érzékenységünk a szabadságjogokkal kapcsolatban. Ez egy ténykérdés, kisebbség, emberi jogi kérdések, sajtószabadság kapcsán nemek egyenjogúsága terén, tehát az unió belül létezik egy nagyfokú érzékenység. És ez hangsúlyt kap helyesen a jelentésben, Törökország partnerünk a világban, béketeremtő műveletekben sokat működünk együtt Törökországgal, a nato belül is, amelynek mindketten ő, részei vagyunk. Mauro kollégának adom meg két percre a szót. Köszönöm, elnök úr! Figyelembe véve azt, hogy nagyon szűkre szabott a rendelkezésünkre álló idő, egyetlen aspektusra szeretnék összpontosítani – a kiváló munka alapján, amit a Reuten kollega végzett, és pedig a regionális politika értékelésére a török kormány kihasználva azt a tényt, hogy hosszú évek óta rettenetesen stabil kormányról van szó, ezt kihasználja. Elmagyaráznám pontosabban, hogy miről van szó. Itt van Törökország, amely kopogtat Európa ajtaján, és sok haladást is ér el, hogy elérhesse ezt az eredményt. Másfelől azonban van egy olyan Törökországunk is, amely a turkofon világhoz képesti politikájában egész Szibériáig a Balkántól, ambícióját tekintve mm, Eurázsiában, Közép-Kelet-Ázsiában vezérszerepet akar betölteni. Ahogy Lambsdorff kollega is hangsúlyozta, olyan országok, mint Irán, Irak és Szíria, ezekkel a való kapcsolatain el kell gondolkodnunk, hogy ezek a stratégiák mennyire kompatibilisek az Európai Unió általánosabb ö, politikáival és érdekeivel. Tehát szerintem azért figyelemmel kell lennünk, és helyesen kell tudnunk értékelni, megfelelően elhelyezni a jelentésben is, a, ö, abban a jelentésben, amely a török esetleges belépés előrehaladását ö, ö, elemzi, hogy mit tesz a globális szenárióban Törökország. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy Ahmadinejaddal vagy másokkal milyen baráti hang, hangnemet ütnek meg, hanem stratégiai értelemben kell számolnunk egy, egyfajta török politikával, amit én merek neo-ottománnak nevezni. Köszönöm szépen Maura képviselőnek. Atkins kollega, két perc. Köszönöm. Egy aspektust szerettem volna kiemelni ebből a kiváló jelentésből. Tegnap eh, beszéltem a famagusztai görög ciprióta képviselővel, és eh, azt mondta, hogy nagyon ambivalens a török csatlakozás. Tehát igazából nem vagyok egyik oldalon sem elfogult. Azonban az biztos, hogy eh, Törökország viselkedése Ciprussal kapcsolatban nem az, amit az ember a legkorrektebbnek nevez. És szerintem kristály tisztán ki kell fejeznünk, hogy nem vagyunk túlságosan boldogok, hogy ez a dolog stagnál. A helyzet zsákutcába került. A korábbi tapasztalataim alapján tudom, a török és a görög cipriótáktól, hogy Ciprus volt nekik a legfontosabb, Görögország meg Törökország a második helyen volt. És a famagusztai polgármester azt mondta, hogy igazából a görög és török ciprióták között a kapcsolat nem rossz, de szükség van arra, hogy Törökország lépjen. Nem tudom, hogy lehet-e még egy módosítót hozzáfűzni, hogy Törökországot erősebben felszólítjuk, hogy ismerje el, hogy ez egy lényeges kérdés. Nikozia az egyetlen EU-s ketté osztott főváros, de szerintem az egész világon az utolsó ketté osztott főváros. Szeretném megkérni az előadót, hogy jobban domborítsa ki ezt a kérdést, és hogyha szükséges, akkor fogadjunk is el egy idevágó módosítót. Köszönöm. Köszönöm. Flotr kollega, EU-Törökország bizottság elnöke. Köszönöm, elnök úr. Nos, ugye a delegációknak kívánjuk megadni a szót a vita előtt. Ez az anyag, amit megismerhetünk, egy kiváló lapot képez a vitánkhoz, a bizottsági munkához, és szeretném én is megköszönni az erőfeszítéseket, amelyekkel ez létrejöhetett. Az első cikkekben és konklúziókban is a jelentés rámutat a előretett lépésekre, a bátorításokra az Európai Unió részéről a török hatóságok irányába, és egyáltalán a török civil társadalom irányába, és azt hiszem, hogy ez egy pozitív elem aztán ami a kopenhágeni kritériumokat illeti, ezzel kapcsolatban javasolni szeretnék kisebb átdolgozásokat. a mi eh, jelentéseink eh, komoly visszhangot kapnak a török sajtóban, tehát valami hasznosat kellene írnunk, ami erősítheti a különböző politikai mozgalmakat, szakszervezeteket, egyesületeket, akik azért tevékenykednek Törökországban, hogy nagyobb esélyt kapjanak a demokratikus jogok. Tehát jó lenne helyes arányban taglalni az emberi jogok kérdését is nem túl bölcs dolog öt paragrafust specifikusan a vallási kisebbségeknek szentelni, amikor például a szakszervezeti szabadságjogok mondjuk a végén, a kopenhágeni kritériumok végén egyetlen paragrafusban vannak éppen megemlítve sztrájkjog, szakszervezeti szervezkedési jog, tehát azért azt hiszem, hogy nagyobb teret érdemelne, mint ahogy a kifejezés szabadsága, a szabadsága, a hit szabadsága, vagy a szakszervezeti szabadság. Tehát egy picit arányosabban kéne véleményem szerint ezen, ezen a részen dolgozni. Aztán a vonatkozó vita ö, ö, keretében persze itt egy vitáról van szó, mondja az elnök úr, én a Törökországgal folytatandó tárgyalásoknak a delegációját vezetem, úgyhogy ha megengedi, folytatnám. A migránsok, menedékesek kérdéskörében is nagyon jól tudhatják, hogy az Európa Tanácsnak komoly jelentései voltak ezzel kapcsolatban. Tehát amilyen mértékben mi újra tárgyaljuk a visszafogadási megállapodás kérdését, ez egy lényeges kérdés, és befejezem elnök úr azzal, hogy egy utalást azért mindenféleképpen kellene beiktatnunk explicit ö, utalást a csatlakozási perspektívára, kilátásokra. Tegnap ugye a Marokkó előre haladott státuszáról tárgyaltunk, vitatkoztunk. Az, amit most Törökországtól kérünk, Törökországnak a csatlakozási kilátásaira kellene, hogy alapozzon. Különben komoly és jogos bírálatok érhetnének minket, tehát hogy kétféle módon mérlegelünk dolgokat, kétféle bánásmódot alkalmazunk. Köszönöm a türelmét, elnök úr. Én köszönöm és köszönöm, hogy hálás, de utoljára engedem meg ezt. Eddie George, két perc. Nos, egy valóban nagyon objektív jelentés áll előttünk, amely Törökország valóságát megfelelően tükrözi. Persze itt előkerülnek negatív adatok is, és helyes, hogy mi erre kitérünk a török dolgozóknak a munka, munkához való joga nagyon ö, sérülékeny, sztrájkjog nincs, a hadsereg nincs teljes politikai ellenőrzés alatt, máig bele tud szólni a belpolitikába, Örményországgal a normalizálás nem lehet egy kommunikációs trükk, hanem valódi döntések és cselekedetek alapján kell működjön. A kurd PKK nem igaz, hogy az utóbbi években meg tudott állapodni Törökországgal. Tehát itt is szükség van arra, hogy Törökország hagyja abba mindenek előtt a kurdok üldözését, a török állami struktúráknak olyanoknak kell lenniük, hogy előmozdíthassák bárhol az országon belül a jog, jogállamiságot. A Ciprusa kapcsolatban azt kérjük, hogy Törökország hajtsa végre azt, amit már aláírt. Tehát az Európai Unióval egy megállapodásban azt írta alá, hogy a török kikötőket megnyitja, ezt nem tette hogy normalizálja a Ciprussal kapcsolatokat, ezt se tette. Azt is aláírta, hogy segített volna a ciprusi helyzet megoldásában, de ez is csak a szavak erején maradt, úgyhogy szükség lenne Törökországot afelé ö, késztetni, hogy ezt tegye is meg, amit vállalt. Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy az Európai Unió ténylegesen jutalmazza Törökországot, és itt az energetikáról beszélek, néhány tagállam ö, nyomására, de vannak olyan jogok, amelyeket Törökország még nem adott meg országán belül. Vannak persze pozitív fejlemények is, és valóban bűn lenne ezt elhallgatni. Mi ciprusiak elsőként el tudjuk ezt ismerni. Azt kérjük önöktől, hogy tapasztalataink alapján vegyék figyelembe a mi értékelésünket is, mert egy picit közvetlenebb, mint az önöké. Köszönöm. Kovács Éve, két perc. Много благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Омен Ройтер за балансиран и обективен доклад. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Omen Reiten asszonynak, aki egyenlített jó jelentését. Támogatjuk Törökország előrelépését bizonyos területeken, a gazdasági területen, az emberi jogok területén sok előrelépés történt, illetve a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatokban is. Fel szeretném hívni a figyelmüket két aspektusra. Vannak problémák Törökország és Bulgária között nem sikerült megállapodni, megállapodni a két országnak, és van egy probléma a bolgár menekültekkel. Madame Omer Rajten, Omer Rajten képviselőnő ezt nem vette bele a jelentésébe, és szeretném, ha ezt megtenni. Számomra aggasztó az, hogy a török külügyminiszter meglátogatott bizonyos Balkán országokat, ellátogatott Szarajevóba, és azt mondta, hogy az ottomán jelenlét a balkáni térségben pozitív dolog volt, és hogyha egy külügyminiszter azt mondja, hogy Törökország a Balkán lakosságának nagy részének védelmét szolgálta, akkor én ezt nem tudom elfogadni. Nem gondolom, hogy egy török külügyminiszternek erre fel kéne hívni a figyelmet, amikor Törökország Európa kapuján kopogtat. Áron Nikolász képviselő két perc erejéig. Köszönöm, elnök úr. A magam részéről én is szeretném elmondani, hogy fontosnak tartom ezt a jelentést, és fontos a jószomszédsági eh, kapcsolatokra is utalni Törökország és határos országok között. Eh, azt hiszem kiegyensúlyozott ez a jelentés, és kielégítő is, de azért engedjék meg, hogy hangsúlyozom, hogy bizonyos eh, aktusai, bizonyos cselekedetei Törökországnak azért magukban hordozzák azt a veszélyt, hogy csak jó szándékú gesztusok, ez történt a kurd kérdésben, Örményországgal kapcsolatban, de igazából a gesztusokon kívül lényegi változások a Törökország és szomszédai között nem nagyon látunk. Ami a ciprusi kérdést illeti, azzal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy szükség lenne tisztában lenni azzal, hogy mi itt a fő kockázat veszély Ciprus számára az, hogy a törökök kolonizálják, gyarmatosítják. Én azt hiszem, hogy két-három <clears throat> szó erejéig meg kéne említeni, hogy Ciprus kolonizálásának véget kellene vetni. És egészen őszintén azt is el kellene tudnunk mondani, hogy Törökország ténylegesen semmit sem tett a ciprusi helyzet kérdés megoldásában, és semmilyen vállalt aláírált kötelezettségét nem tartotta be, az előttem szóló ezt elmondta. Famagasztai ö, polgármesterről is szó esett, ez egy, ez egy szellemváros. Ciprus ö, ugye már 74 óta létezik, van, ö, itt eh, azonnal az ankarai protokollt kellene alkalmazni, és azzal zárnám szavaimat, hogy a, az energiával kapcsolatos fejezet megnyitása ebben a fázisban objektív adatok alapján teljesen ellenzem. Ezt köszönöm, elnök úr. Leukadi. Bocskó úr képviselőnek adom egy két percig a szót. Eh, köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Ria Omer rajtán kolléganőnek. Azt gondolom, hogy ő nagyon jó alapot dolgozott ki további munkánkhoz, és a jelentés mint mindig kiegyenlített. Szeretnék a nők jogairól néhány szót szólni a jelentésben. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy a leszbikusok és homoszexuálisok jogait is megemlítette, és a transgender típusúak jogait. Ezen a területen is voltak pozitív előrelépések, illetve ami Örményországgal kapcsolatos helyzet, az Örményországgal kapcsolatos helyzetet és a kurdok helyzetét illeti, itt is e, sikerült előre lépni. Tudom, hogy nehéz a helyzet. Azt gondolom, hogy a Törökország nagyon sok mindent tett, és pozitív munkát végzett. Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit jobban ki kéne hangsúlyozni Európai Parlamentként, ami a szabadságot illeti. Nagyon fontos, hogy a keresztény kisebbségek jogait megvédjék, és azt is gondolom, hogy általános nézetet kell képviselnünk, és a teljes képet kell bemutatnunk a a vallásos kisebbségekről és a vallásszabadságról, nem csak a keresztény kisebbség vallásszabadságát, hiszen mi támogatjuk az összes vallási kisebbség, kisebbséget. Ami a bilaterális kapcsolatokat illeti, az európai biztos, amikor, amikor Szlovéniáról és Horvátországról beszélt, akkor azt mondta, hogy a, a bilaterális kapcsolatokat nem akadályként kell tekinteni a tárgyalások kapcsán. Örülök annak, hogy a bilaterális kapcsolatokat megemlítette jelentéstől, és meg szeretném kérdezni, hogy ezekről mit gondol. Köszönöm. Koppa képviselő két perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, aki ezúttal is egy nagyon kiegyensúlyozott szöveggel állt elő. Két pontot szeretnék azonban hangsúlyozni, amiben szeretném, ha megnyilvánulna a jelentéstevő is. Az ankarai protokoll kapcsolatban tavaly egy végső határidő bevételét kértük ennek a protokollnak a ratifikálás és alkalmazása kapcsán. Nem csak, hogy nincs meg ez a végső határidő, hanem most már egyenesen azt javasolják, hogy az energiafejezetet nyissák meg vitára. Hogy lehetséges, azt kérdem én, hogy egy ország, amely 26 tagállammal tárgyal 27-ből az Európai Unióban, egy újabb fejezetet nyit meg. Aztán ott van a két kis sziget, Szimbrosz és Tenedos szigetének kérdése. A tavalyi jelentésben szerintem helyesen az is elhangzott, hogy meg kell tartani a több nemzetiségű, több kultúrájú jellegét ennek a szigetnek, amit teljesen kikerült a jelentésből, tudni szeretném miért. Köszönöm. Megadom a szót két percre. Tannak képviselő. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Két percre van szükségem. Gratulálni szeretnék a frakcióm nevében Omen Rajtán kolléganőnek, aki ebben az évben egy nagyon átfogó jelentést készített, és azt gondolom, hogy rendkívül kiegyenlített, kitér az összes fő területre. Fel szeretném hívni a szakbizottság eh, figyelmét a 32-es bekezdésre. Azt gondolom, hogy itt eh, az üzenetet módosítani kell, illetve meg kell erősíteni az energia, amit az Örményországgal folytatott a embargóra a helyzet az Európai Unió. Nagyon sajnálatos. Sárközi úgy döntött, hogy az örmény, örmény diaszfórát segíti, és amikor jegyzőkönyveket aláírták, akkor a következő napon török, török miniszterelnök azt mondta, hogy mindazonáltal, ami történt, ő nem hajlandó a török parlamenten keresztül vinni, ahol többsége van, és ez könnyű megtenni e, számára egészen addig, amíg nem sikerül az ügyet megoldani. Hát ezzel az EU a nemzeti nacionalista erők kezére játszott Bakuban és Azerbajdzsánban, akik egyrészt ö, nyomás alatt vannak a konfliktus ö, megoldását illetően, és Karabakot azonban erővel akarják visszaszerezni. Azt gondolom, hogy sokkal nem csak előfeltételeket kell rögzítenünk, hanem sajnálnunk kell azt, hogy a török kormány visszalépett, és sajnálatosnak kell ezt tartanunk a megállapodáshoz képest. Nagyon elégedett vagyok az összes többi aspektusával a jelentésnek, a nők meggyilkolásával kapcsolatban, a vallási kisebbségek helyzetét, illetően a görög ortodox szeminárium helyzetét illetően, a keresztény kisebbség helyzetét illetően kitűnő jelentést készített. Gratulálok! Köszönöm tannak képviselőnek. Utolsó két perces felszólalás. Aputopoulos képviselő. Köszönöm, elnök úr. Valóban ez a jelentés nagyon diplomatikus, és haladásról számol be bizonyos területeken, de még mindig eh, felmutat nagy problémákat, amelyeket Törökországnak is el kell ismernie. Nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy gyorsítsák a reformokat, alkalmazzák a törvényeket, és ne csak eh, egy ilyen kommunikációs politikával kívánják ezt lefedni. Problémák vannak a nők kérdésében, nemek közti egyenjogúságban, sajtószabadságban, a hadsereg szerepében, eh, a kurdok és örmény intézmények felé való nyitással egyetértünk, de azért ezek nem maradhatnak, nem lehetnek egyszerűen kommunikációs trükkök. Ciprus esetére az ankarai protokollt nem alkalmazták, nem normalizálódtak a kapcsolatok, kimozdíthatatlanok a ciprusi kérdésben a törökök, és továbbra is a török hadsereg a ciprusi terület 37%-át elfoglalva tartja, ez egy európai terület a kolonizáció, gyarmatosítás, a ciprusi görögök üldözése, repülőtér blokádok. Szóval Famagusta városának teljes lezárása, holott az ENSZ t kifogásolja, tiltja a menekültek jog, ö, rokonainak jogai nem érvényesülnek, eltűntek vannak. Tehát mi ellenezzük az új fejezetek megnyitását, mint az energia és környezeti fejezeté, addig, amíg ezek nem oldódnak meg. Fontos lenne, hogy már szankciókról is szó legyen már decembertől. Az, ami Cipruson történik, azért több teret kell kapjon ebben a zárásfoglalás javaslatban. Köszönöm. Köszönöm Papadopoulos képviselőnek, most pedig bizottság részéről nem több mint öt percet kérek Filori doktorról. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, je, ne pense pas vraiment avoir besoin. Köszönöm, elnök úr. Hát már régóta öt percre lenne szükség. Mindenek előtt az elismerésünket szeretnénk kifejezni a kiegyensúlyozott és precíz jelentése kapcsolatban. Valóban jó képet mutat a török helyzetről, és szerintem egy jó mérleget von arra vonatkozóan, ami idén történt. Valóban mm, még a teendőket illetően is, hogy mi a teendő Törökországban, igen, valóban azt lehet mondani, hogy hogy el lehetne gondolkodni több kérdésen még, mondjuk bizonyos alapvető jogok kiemelése, mivel kapcsolatban másokhoz képest, ezt Flót úr is említette, talán lehetséges lenne egy picit jobban kiegyensúlyozni ezeknek a különböző szabadságjogoknak a e, kérdését, e, tehát hogy azonos szintre hozni egyeseket másokkal, és nem, nem eltúlozni néhányét. Ami pedig a e, preambulumot illeti, a bizottság jelentésében kérném, hogy azt is vegyék figyelembe, vizsgálják meg. Itt utalás van arra, hogy a, arra következtetésre jutott a bizottság, ugye, hogy, hogy korlátozott haladás történt. Ez azért nem teljesen felel meg a mi jelentésünk tartalmának, tehát erről mi készen vagyunk vitatkozni még egyszer. Mm, megint csak szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon jó jelentés, és csak gratulálni tudunk hozzá. Köszönöm. Filori doktor. Mint mindig, a jelentéstevője az árszó, onnan Rájt képviselő. Igen, elnök úr. Néhány megjegyzésre szeretnék kitérni, hogy eh, tisztában lássunk. Egy jelentésben eh, nem igazán lehet minden részletet figyelembe venni, hiszen természetesen korlátozott eh, lehetőségeim voltak a terjedelem miatt. Bulgária volt az egyik megjegyzés, elnök úr. A tavaly évben Bulgária szerepelt a jelentésben. Most megpróbáltam egy bizonyos egyensúlyt létrehozni a jelentésben, és olyan dolgokat említettem meg, ahol ténylegesen kritikusan kell viszonyulnunk a helyzethez most inkább a török társadalomra koncentráltam. Szerintem a török társadalomban az együttélés jobb lett. Ezt mindenképpen eh, kihangsúlyoztam. Ezen kívül eh, megkérném, hogy ne rombolják le ezt a kiegyensúlyozottságot. Most a politikai kritériumokról azt szeretném elmondani, hogy mindig is kihangsúlyoztam, hogy az Európai Unióban az együttműködés alapja a kopenhágai kritériumok betartása. Nagyon fontos az, hogy az egyén jogait és a közösség jogait ne csak a jogállamiság eszközeivel valósítsák meg, hanem hogy a társadalom legyen fogékony ezekre az alapértékekre. Sajnálom, hogy Flótre asszony nem volt itt a bevezetőmnél, hiszen hallotta volna azt, amit mondtam. Nagyon sokat szóltam a sztrájk jogról. Egy módosító segítségével még ezt erősebben is kidomboríthatom. De Flótre asszony nagyon fontos az, hogy a vallási szabadság jogokat is rögzítsék, és hogy ezen ne lehessen változtatni. Hogyha az alevitákra gondolok, és a róluk folytatott eszmecserére, akkor tényleg meg kell állapítanom, hogy itt bizony történnie kell még valaminek. A módosító ebben a tekintetben mindenképpen lényeges, másrészt viszont meg vagy győződve, hogy garantálják a vallásszabadságot. Elnök úr, a médiáról szerettem volna egy kiegyensúlyozott ítéletet hozni, de szerintem nem kell itt pártosnak lennünk, nem szükséges. Úgy gondolom, hogy túlságosan magas a büntetés az említett esetben. Azonban Törökországnak olyan koncernekre van szüksége, amelyek egészségesek. Jó, Európában is elképzelhető, hogy a média terén vannak egészségtelen kinövése. Ami a nők jogairól eh, említésre került, az ben van a jelentésemben. Hozzáfűzhetnék még nagyon sok példát, de szerintem elégségesek a példáim. Véleményem szerint nem változik a jelentésem szelleme attól, hogy még több példát említek. Tehát eh, ne nyújtsanak be túl sok módosítót. Szeretném önöket kérni. Görögország, Ciprusa következő pontom. Esetleg a tisztelt kollégák emlékeznek arra, hogy 2009-ben is beleírtam a témát. Egy kicsit eh, furcsának tartom, hogy a 2009-es dátumot ismét eh, beírom, hiszen szeptemberben szavaztunk erről. A 28-as bekezdésben alkalmaztam egy képletet, és szerintem ez elég is. Vannak itt különböző számok, például a NATO-ról, vannak cikkek Ciprusról. Hogyha Törökország elismeri Ciprust, minden probléma megoldódik, akkor az önjáró lesz. És a politikát is jobban lehet szabályozni. Szerintem ez egyedül magától beindul majd. Azonban, eh, és ezt is kihangsúlyozom, bizonyos lépésekre szükség van, és eh, itt a törököknek kell lépni. Ezt akartam kifejezésre juttatni. Remélem, hogy eh, a görög ciprióta közösség is meglépi azt, amit meg kell lépnie. A török barátainknak pedig elmondhatjuk, hogy sokkal jobb lesz, hogyha jó szándékkal viszonyulnak az ügyhöz. Akkor a, a ciprusi tárgyalásokat sikeresen le lehet majd zárni. Hiszen minnyáján tudjuk, hogy mi azon fáradozunk, hogy sikeresek legyenek a tárgyalások, elnök úr. A legtöbb dologról szerintem sikerült szólnom. Köszönöm a dicsérő szavakat. Úgy vélem, hogy februárban, amikor szavazunk a jelentésről, 99%-os többséget kapunk. Hiszen ez Törökország irányába is egyértelmű jelzés. Köszönöm. Köszönjük mindannyian a jelentéstevőnek ezt a záró konklu- összegzést is, és hamarosan áttérhetünk majd a következő napi rendi pontra, melynek keretében Ashton asszonynal lesz egy eszmecserénk, az Európai Unió elnök helyettese, és kihasználnám ezt a néhány percet, ami rendelkezésemre áll arra, hogy néhány indikációval szolgáljak arra vonatkozóan, hogy hogyan is kívánjuk végezni a munkánkat. Azt hiszem Atkins képviselőnek ügyrendi. Ügyrendi? Elnézést, egészen rövid leszek. A legutolsó témában mi a határidő a módosítók benyújtásának? Giusto. Il, eh, il termine per gli emendamenti è il 15 dicembre al... Valóban december 15 a határidő, 12 óra ez tényleg egy eh, fontos pontosítás volt. De visszatérve a második pont bevezető témájára, el kell mondjam önöknek, hogy eh, mivel nagyon sok eh, felszólalási igény mutatkozott, az elnöki konferencia által rendelkezésre bocsájtott időt ez már kitölti önmagába, hiszen azt szabták meg, hogy két órát nem haladhat meg a találkozó. Nos, a frakciók kértek szót, ezt szigorúan kontingentáltuk, a DEUNT rendszer szerint minden frakciónak megvan a maga arányos ideje, és már most elnézést kell kérjek mindannyiuktól, hogy be fog kelleni tartanom ezt az ütemezést, mi pedig tényleg rendkívül szigorúan kell ezt tennem. Ha bárki túllépi a határidejét, előre is elnézést kérek, nem tehetek mást. Ez nagyon ellenszenves dolog, de el kell vegyem a mikrofont. Ezt igen volt elmondani előre, és kérném szépen Aston asszonytól, hogy jöjjön be, és cserét vele. ha Ha tehát helyet kívánnak foglalni, meg is kezdhetnénk a mai ö, fő témánkat, Eston asszonyjal. akit nagy örömmel fogadunk itt, nagy megtiszteltetés, néhány nappal, néhány órával mondhatnám így kinevezése óta. Az ő új tisztsége, azt mondhatom, hogy rendkívüli állomása az európai külpolitikában, hiszen a bizottság azon döntése, amivel ezt létrehozta, ezt a tisztséget, a koordinált diplomáciai tevékenység 27 tagállam között rendkívül sok békefenntartó, béketeremtő misszió, amit az Unió a különböző területeken végez. Nos, mindezen szempontokból ez a politika mától, a Lisszaboni szerződés alkalmazásától egy teljesen új fejezetet nyit, mint mondottam, és ehhez azért el kell mondani, hogy az elődei is nagyban hozzájárultak, említeném itt Szolána urat, Ferrero Wagner asszonyt, akik akiket azt hiszem mindannyian így dicsérhetünk is eddigi tevékenységük kapcsán a bizottság alelnöki cím és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselői tisztség ugye egybe eshet a, tett volna az új mandátummal, a, már a bizottság új mandátumával, amit az új szabadon választott parlament ö, ö, is ö, ugye jóvá hagyhatott, de tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés bizonyos késéseket szenvedett, a ratifikáció, és ennek kapcsán volt szükséges egy olyan intézményes egyensúlyt teremteni, amit maga a szerződés ír elő, ami gyakorlati indokokra volt visszavezethető. Azért kértük mi a egyidejűleg a kinevezésével, hogy találkozhassunk azonnal, a, ebben a bizottságban, hogy a lehető legszélesebb körbe vitathassuk meg önnel a ránk szánt két órában azokat a kihívásokat, eszembe néz. Egy észrevétel a kinevezés típussal kapcsolatban. A kormány és államfők úgy döntöttek, hogy főképviselőnek a jelenlegi bizottság egyik tagját nevezik ki. Azért hangsúlyozni szeretném, hogy ez egy mm, jó jelű döntés a valóban közösségi külpolitika genézise szempontjából, amit legitimál a parlamenti bizalom is, ezt megkapta a bizottság, de és mindez a bizalom egy őszinte nyílt párbeszédből adódik a különböző véleményeink alapján. Ön, Eston asszony, úgyis mint biztos mindig is tiszteletben tartotta a mi intézményünket, annak szerepkörét. Az én reményem, kívánságom az, hogy új funkciójában is továbbra is ezt az érzékenységet és figyelmet fogja mutatni az irányunkban. Ez mindannyiunk jó munkájának feltétele. A következő hetekben ön az ön egyik fő feladata az Európai Diplomáciai Szolgálat kidolgozása lesz. A szerződés úgy tervezi, úgy írja elő, hogy a parlamenttel kell ezt azért az intézményközi kapcsolatok tiszteletben tartásával együttesen véghez vinni. Én bízom abban, hogy ön biztosítani tudja, hogy a mi bizottságunk is részt vehessen teljes mértékben azon vitákban, amelyek megelőzik, illetve kísérik a különböző jogalkotási javaslattevéseket. Most pedig nem húznám tovább a szót, és mindjárt megadom önnek a lehetőséget, azt kérve öntől is, mint hogy ezt tettem minden kollégával, hogy amennyiben lehetséges, amennyire lehetséges, ö, időben ö, mindenki korlátozza felszólását, ha ön is meg tudja tenni 10 percben ezt a bevezető felszólalást. Köszönöm szépen, Eston asszony uh, President. Elnök úr, igen, tisztelt parlamenti képviselők, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, hogy ez a megtiszteltetés lett osztályrészem, hogy előhettem önöktől, önökhöz a mai nap. Örülök annak a ténynek, hogy a tisztelt ház is elismeri, amit elődöm tett, és ha az elnök úr szavait idézhetem, én is szeretném a parlamentet intenzíven bevonni munkámba. Azt is szeretném elmondani, amit már elmondtam az INTE bizottságnak, hogy remélem, hogy eh, nem csak ilyen esetekben találkozunk, hanem akkor is, amikor önöknek vannak eh, gondjai, ne habozzanak, keresenek meg. Számomra egy eh, nagy pillanat ez, hiszen tegnap a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és nagyon örültem, hogy parlamenti képviselőkkel ünnepelhettem. Szeretnék felnőni feladatomhoz. Természetesen tiszteletben tartom az Európai Unió tagállamainak és állampolgárainak kívánságait. Szeretnék a tanács, szeretnék a bizottság elnökével és a 27 tagállam politikusaival korrekt együttműködést kialakítani. Természetesen az új bizottság felállítását ehhez meg kell várnunk. Ma arról szeretnék eh, beszélni, hogy hogyan képzelem el ennek a kapcsolatnak a továbbfejlesztési. Hogyan képzelem el a parlamenttel történő nyílt kommunikációt? Tudom, hogy már nagyon sokat eh, beszéltek a tapasztalataimról, de soha nem voltam olyas valaki, aki szűk látókörrel rendelkezett. 28 éves tapasztalatokra tudok visszatekinteni a diplomácia és a tárgyalások terén. Főleg a tavalyi év során ez a ház is elismerte, hogy mennyire lényeges lesz az új feladatköröm diplomáciával fogok foglalkozni, és ez pedig eh, nagy kihívás, hogyha belegondolunk, hogy milyen problémákkal konfrontálódunk, hiszen látjuk, hogy eh, csak is együttműködés által tudunk előre haladni. Szükségünk van eh, olyan emberekre, akik beszélni és hallgatni is tudnak, akik tanulni és tanítani tudnak, akik a színfalak mögé is tudnak tekinteni, de a rivalda fénytől sem ijednek meg. Korábban tagja voltam a brit parlamentnek, igazságügyminiszter is voltam, a Lordok házának vezetőivel is jó kapcsolat volt a kereskedelmi biztossal is, aki most a brit kabinet tagja. Remélem, hogy az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával is korrekt együttműködést alakítunk ki a jövőben. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor mind a 27 tagállam úgy döntött, hogy én vagyok a megfelelő személy erre a posztra. És egy kicsit meg is voltam lepve, amikor éjjel kiderült az eredmény. A legfontosabb a külpolitikánk folyamatossága. Szeretném folytatni Javier Solana és Benita Ferrero Waldner munkáját. És minden tekintetben követem irányvonalaikat. Szeretném kijelenteni azt is, hogy a világban jó hírünk van. Olyan értékeken alapul az Európai Unió, amelyet önök tisztelnek, én tisztelnek, és mind a 27 tagállam tiszteletben tart. Mi vagyunk a világban a legnagyobb projektfinanszírozó. Mi adjuk a legtöbb humanitárius segítséget. Egy fél milliárd állampolgárt tömörítő közösség vagyunk, amely megfelelő módon képes az együttműködésre. Ennek a folyamatosságát szeretném én is garantálni. Szeretném azt a munkát összefogni, amelyet az egész Földön végzünk. És igazából egy kirakós játéknak tűnik ez, amelynek az egyes részeit egy egész székkel kiraknunk, hogy összeálljon a kép. A külügyi szolgálat javaslatait a jövőben természetesen figyelemmel kell kísérnünk, segítenünk kell, hogy, új, hogy az új diplomáciai szolgálat megkönnyíti munkánkat, hiszen ez egy hozzadott értéket képvisel majd a tagállamok számára is. Köszönöm. Köszönöm, Aston asszony. Azt gondolom, hogy a további vitához nagyon jó gondolatokat hallottunk. Két hozzászólást hallunk először 4-4 percben, és utána folytatjuk a hozzászóló listát Szalafranka kolléga. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Eston Báron, ő a néppárt nevében gratulálni szeretnék kinevezéséhez, illetve ahhoz, hogy ilyen hamar ellátogatott hozzánk a szakbizottságba. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó előjel az elkövetkezendő időszakra nézve, és azt is áttekinthetjük, hogy mi történik majd a külügyi szolgálattal. Az infrakciómat főleg az érdekli, hogy ebben az átmeneti időszakban ön hajlandó-e a parlamentet partnerként tekinteni a felelősségvállalás keretében. A fejlesztési együttműködés is önhöz tartozik de a többi biztosra is hasonló kompetenciák vonatkoznak. Meg szeretném kérdezni, hogy ön hasonló elképzelésekkel rendelkezik-e arról, hogy mi az ön szerepe a tanácssal szemben? Egy honfitársam azt mondta, hogyha ha ön megjelenik, akkor Washington, Moszkvát és Tokiót nem hoz olyan helyzetbe, hogy közlekedési dugó jelenik meg. Mi nem is ezt szeretnénk, hanem azt szeretnénk, hogy egyértelmű és jó együttműködés valósuljon meg a parlamenttel, egy olyan együttműködés, amely a mi értékeinket is tükrözi. Javaslatait nagyra értékeljük, és arra kérjük Önt, hogy rendelkezzen széles látókörrel, tegyen meg mindent az európai ügy érdekében. Bár hogyha 27 tagország nem tud egyértelműen megállapodni az ENSZ közgyűlésében, akkor lehet, hogy ennek van jelentősége, de önt mi közösen választottuk meg. Köszönöm, Szala Franka képviselő. Most megadom a szocialista frakciónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Aston Báronő. A Szocialista és Demokrata frakció nevében üdvözlöm Önt. Itt az Európai Parlamentben ön első alkalommal van itt fő képviselőként, és az Európai Bizottság alelnökeként. Ön ugyanannak a munkának a két oldalát látja, ezeket nem lehet egymástól szétválasztani. Januárban lesznek majd a meghallgatások, és azt gondolom, hogy a mai vita nagyon fontos lesz az új Európai Bizottság összeállításának tükrében. Ez a tény, hogy ön a második munkanapján jött el az Európai Parlamentbe, azt jelzi számunkra, hogy szoros együttműködést tervez velünk. Mi az egy, vagyunk az egyetlen demokratikusan választott szerv az Európai Uniónak. A Lisszaboni szerződés tegnap lépett hatályba, és ez nem csak, hogy az ön posztját hozta létre, hanem új kompetenciákat is megjelölt. Az elkövetkezendő hetekben nyomás fog de helyezkedni ezek következendő hónapokban, hiszen egy új rendszerrel dolgoz, dolgozunk. Reméljük, hogy sikerül ennek egy koordinált rendszert kialakítani a közösség és intergubernamentális megközelítést. Nagyon sok sikert kívánok az ön munkájához. Vannak pozitív fejlemények az Európai Unió Oroszország kapcsolataiban. Medvegyev beszédében beszélt a nemzetek modernizációjáról, kitért a választási csalások és a korrupcióra. Mit terveznek tenni az energiavita megoldás érdekében az EU és Oroszország között, hiszen ez az egyik legnagyobb kihívás jelentő feladat, és az Európai Unió hogyan tervezi felélénkíteni az igazságról és az emberi jogokról szóló vitát Oroszországgal. Most pedig megadom a szót az ALDE frakció koordinátorának, Nehéz képviselő, két perc. Elnök úr, Eston Bárona, kedves kollégák! Az ön kinevezésének a napján nagyon sok fotó jelent meg önről, egy nagyon érdekes fotó is, amely egy kicsit különleges is volt. Ön Barroso és Reinfeld urak mellett állt, és Ellen van Rompuy is megjelent az Európai Bizottság, eh, illetve az Európai Tanács elnöke, és ez nem hangsúlyozta ki az ön fontosságát, hiszen ön az félén szerepelt ennek a képnek, illetve ez azt is mutatta, hogy a bizottság és a tanács állam soros elnöke, rotáló elnöke feladatukat fontosnak e, látják. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan tervezi e, feladatait megvalósítani, ami a külső e, szolgálatot illeti, a külügyi szolgálatot, erről már hallottunk, legkésőbb áprilisban a tanácsnak reagálnia kell az javaslataira, illetve mindaz, hogy ez hogy fog kinézni, erről önnek majd velünk egyeztetnie kell. Egy egyedi alkalomról van szó, egy olyan alkalomról, amely lehetőséget biztosíthat arra, hogy egy tényleges diplomáciai szolgálat álljon fel Európában. Az Európai Parlamentnek konkrét jogai vannak, és óvatosan kell eljárnia. Ön hogyan szeretné mindezt megvalósítani? Köszönöm. Nilc képviselő, megadom a szót a zöldek koordinátorának Lunacek képviselőnek két perccel. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Eston um, Báronő, a Európai Zöldek nevében én is üdvözölni szeretném önt itt az Európai Parlamentben, és nagyon örülök annak, hogy megosztja velünk a nézeteit Európának. Szüksége van egy nagyon erős, közös, egyesült uh, szavazatra, illetve szóra, amely az európai e, kül- és biztonságpolitikát, amely fragmentált végre közös nevezőre hozza a konfliktus megelőzést, illetően ahogy ez a Lisszaboni szerződésben nagyon erőteljesen megjelenik, és fontos, hogy ez egy új irányt kapjon. Az európai érdekeket, a nemzeti egoizmusok és e, saját elképzelések ellenében kell, hogy érvényesüljön, mint ahogy ez az iraki háborúra jellemző volt. Ezt nem szabad megengedni. Ön Európa mellett kiálló személyiség, és remélem, hogy ez a munkájából is tükröződik majd. Ön hogyan szeretné biztosítani azt, hogy az ön munkája és ön ne legyen a, brit kormány meghosszabbított karja. Remélem, hogy ez sikerülni fog. Ön élvezheti a mi támogatásunkat, említhet ránk. Ami az európai kül- és biztonságpolitikát illeti, ezt különböző biztost érint, a bővítés biztost, stb. Ön hogy, hogyan szeretné a belső koherenciát és a külső koherenciát biztosítani? Az ENSZ reformja egy közös európai székhelyet is tervez, ami pedig a balkáni térséget illeti Boszniában. Az alkotmányozási folyamat megakadt, Ön mit eh, tervez annak érdekében, hogy itt is előrelépés lehessen, ami pedig Koszovó helyzetét illeti, ön kiáll-e a vízum párbeszéd azonnali megkezdéséért a koszovói polgárok esetében, aki, eh, ami a vízum liberalizációval jár együtt. A parlament erről már döntött. Köszönöm. Köszönöm, Luna Lunacek képviselő asszony. Eston asszonynak adnám meg a szót. 5 perc erejé, erejére válaszként. Thank you, Mr. President. Uh, within... Köszönöm szépen, elnök úr. 5 perc nem hosszú idő. Szalafranka képviselő, köszönöm szépen az ön jó kívánságait. Azt gondolom, hogy ön joggal várja a parlamenttel követendő kapcsolataimat. Én teljes mértékben tiszteletben fogom tartani a szerződést és a parlamentet. Az, hogy ez hogyan fog működni, ezt közösen kell kialakítanunk. Én világos leszek eh, a végső döntéshozatállal kapcsolatban, hiszen el kellett olvasnom a szerződést részletesen, annak érdekében, eh, hogy kiderüljenek a feladataim is számomra de nem fogok eltérni attól, hogy a parlamentnek ebben a párbeszédben és vitában meglegyen a megfelelő helye, és meg kell majd vitatnunk azt, hogy ezt hogyan képzeljük el közösen. Az, hogy szeretném a közlekedést megállítani, én pont ennek az elekezőjét szeretném, szeretném, ha mozogna a közlekedés. Nagyon sok különböző módon néha hangosan és egységesen, néha halkabb szóval szeretnénk világosítani azt, hogy az Európai Unió mit jelent, mik az értékeink, illetve e, igenis részünk van abban, hogy jobbá tegyük a dolgokat. Ön feltett egy kérdést az ENSZ főtitkárával, kapcsolatban 27 tagország esetében nem meglepő, hogy különböző nézeteink vannak, és e, ez egy kihívás számomra az, hogy megpróbáljak e, közös nevezőt találni. Vigénán képviselő, köszönöm szépen a szocialisták jó kívánságait, illetve a zöldek jó kívánságait, a stokholmi csúcs találkozón részt vettem, és az elmúlt évben az összes oroszországi csúcs találkozón részt vettem. Medvegyev elképzelése nagyon érdekesek és jók, ami a Oroszország jövőjét illeti. Szorosan kell együttműködni, természetesen az energiaügyekről részletesen egyeztettünk velük, és ezt a párbeszédet folytatnunk kell. Ami az emberi jogokat illeti, a demokráciát, itt is folytatnunk kell a párbeszédet Oroszországgal, és ahogy már említettem, lehetőségem volt arra, hogy ezeket a párbeszédeket meghallgassam, illetve a saját párbeszéde, párbeszédeimet folytassam kereskedelmi biztosként nem csak a miniszterekkel, hanem az orosz miniszterelnökkel is. Az ALDE jó kívánságot is köszönöm. A fénykép, amit ön megemlített, én nem tudom, hogy pontosan hol álltam, amikor a fénykép készült, ma délután Madridba megyek, hogy találkozzak a soros elnökséggel, néhány külügyminiszterrel vacsorázzak, és találkozzak a e, miniszterelnökkel, a spanyol miniszterelnökkel ma délután. Nagyon fontos, hogy a rotáló soros elnökség energiáit felhasználjuk, illetve a tagországok e, esélyeit, ami az én szerepemet illeti, itt is világos leszek, és azt gondolom, hogy egymás munkáját kölcsönösen gazdagítsuk. Nincs kétségem afelől, hogy sikerül a kollégákkal közösen együttműködni, de hogy azt is világosan látom, hogy a saját terepem is egyértelművé válik. Ami a külső szolgálatot illeti, fontos, hogy vezető szerepet töltsünk be a világon, és ezt jelezzük is, Luna asszony, köszönöm szépen. Az egységes fellépés nem leszek meghosszabbítása a brit kormánynak, a 27 tagország közösen választott meg, és az Európai Uniót fogom hűségesen képviselni, és én tényleg Európa mellett kiálló személyiség vagyok a saját országomban is. Nagyon fontos a fellépések konzisztenciája, ami az ENSZ-et illeti, illetve a főképviselő szerepét. A főképviselő szerepe az, hogy a 27 tagország nevében szóljon. Bosznia nagyon sok feladatunk van, voltak megbeszéléseink a Berlin Plus megállapodás kapcsán is, de még mindig sok feladatunk van, és nincs időm arra, hogy most részletekben merüljek. Koszovó, Eh, esetében pedig szintén sok feladatunk van. Köszönöm szépen. Grazie, signor Aston. Torneremo poi su Köszönöm szépen. Eh, aztán még bizonyos eh, válaszokra visszatérhetünk. Én magam is fogok néhány kérdést feltenni a végén. Ezt muszáj volt most öt percbe korlátozni ezt a felszólalást egyszer csoportú tannak képviselője. Elnök úr, Eston asszony, először azzal uh, vádolt uh, Hannibal képviselő, szocialista képviselő, hogy én elleneztem azt, hogy nő legyen a fő képviselő, ez a megalapozatlan. Számomra az a fontos, hogy valaki rendelkezik a megfelelő uh, képességekkel ehhez a munkához. Benita Ferrero Wallner munkáját is uh, nagyon magas értéket. Um, a NATO-főtitkár volt, és spanyol külügyminiszter mielőtt az Európai Unióban kezdett el dolgozni. És az én frakcióm azt szeretném megkérdezni, hogy ön mit gondol, miért önnek kell ezt a funkciót eh, betölteni, holott vannak mások, akik eh, jobban képesek erre, jobb képességekkel rendelkeznek. Másrészt pedig az Európai Unió Ukrajna közötti csúcs találkozó mit tesz eh, ennek érdekében, hogy ne avatkozom bele Oroszország az ukrán választásokba. Ami a dél illeti, a karabaki térséget, azár Balzsánról ön mit gondol, és mit gondol, hogy vissza akarják szerezni ezt az enklávét, illetve Törökország miért akar ragaszkodni az állásfoglalásához a Örményországgal a helyzet normalizálása érdekében. A NATO jelen van az afrikai szarvnál, és az Európai Unió milyen missziót tervez oda küldeni és itt Brüsszelben terveznek kell létrehozni katonai központot, ami pedig az Egyesült Királysági választásokat illetően ön ellen tud-e majd állni a szakszervezetek kérésének, és a szabadkereskedelmi megállapodás felbontásának Kolumbia és az Egyesült Királyság között, illetve Sri Lanka eh, helyzetéről mit gondol? Köszönöm. Megadom a szót két percre a GUE frakció koordinátorának Lőzing képviselőnek. Ja, auch ich begrüße Sie im Namen der Europäischen én is üdvözölni szeretném Önt az Európai Baloldal nevében, és feltenném azonnal a kérdéseimet. 2010 áprilisáig a Ön az Európai Külügyi Szolgálat szervezeti felépítését ki fogja dolgozni. A svéd elnökség azt javasolta, hogy ez le, a szervezet legyen független a tanácstól és a bizottságtól. Hogyha a bizottságban lenne ez a szolgálat, akkor ez az Európai Uniónak beleszólási jogot biztosíthatna. Nem lenne ez fontos az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájában a demokratizálódás érdekében, illetve melyik megoldást támogatja. Az Európai Külügyi Szolgálat koncepciójában a nagyobb lakosságú országoknak nagyobb beleszólási joguk lesz a kisebb országok terhére. Ön nem látja ebben az európai gondolat megsértését, illetve egy demokrácia deficitet? Szomáliával kapcsolatban uh, egy konkrét kérdés, Atalantát már megemlítették. Szomália a jövőben a stabilitási csomagból uh, kap uh, támogatást. Ez természetesen azt jelenti, hogy az átmeneti kormányzat tovább is támogatást kap, és ezt a sárja azonban egyre eh, jobban, eh, illetve a sárja egyre jobban elterjedt Szomáliában, a nőket megkövezik, és ez eh, nem megcsúfolása az eddigi támogatásoknak. Az Európai Unió mit ért a stabilizálódás alatt? önnek joga van javaslatot tenni a külügyi szolgálat költségvetésére, milyen összegre számít, és a katonai területen milyen összegeket terveznek felhasználni, és a Lisszaboni szerződésből jól látom el, hogy ön tesz javaslatot a költségvetése, és a tanács ezt minősített többséggel fogadhatja el. Hol marad itt az Európai Parlament, mint költségvetési szerv szerepe? E e Most pedig az EFD frakció nevében Tannerman képviselő két perc. Ashton um, bárónő. A doktor uh, Hu a BBC-n megjelent, és úgy tűnik, hogy ön uh, hasonló szerepet tölt be. Ön azonban ellentétben ettől a doktortól a semmiből érkezett hozzánk, Szeretnénk Önt a múltjáról is megkérdezni. Ahhoz kétség nem férhet, hogy Ön jól felkészült személyiség, de vannak komoly kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Amikor a, a nukleáris lefegyverzés kincstárnoka volt 1992 között, akkor a az Egyesült Királyság kommunista pártjától, illetve Oroszországtól nem kapott-e közvetlen vagy közvetett módon pénzeket? Kapott-e pénzt más szovjet blokkbeli országtól, kommunista e- egységtől, illetve szimpatizáló szervezettől vagy egyéntől? Ön kincstárnok volt annak idején, nem említette meg a donorokat, ezt megtagadta, és az Egyesült Királyság kommunista pártja csatornázta ezeket a péneket. 1991-ben önkincstárnok volt, és a KGB-től közvetlenül kaptak pénzeket. Auditban, audit készült 1993-ban, amikor kiderült, hogy egy nagy része a költségvetésnek nem volt visszakövethető. Sajnos a kommunizmus alatt éltünk itt nagyon sokan. Köszönöm szépen. Köszönöm, a képviselő. A függetlenek részéről Wadlener képviselő. Ja, dank u wel, voorzitter. <clears throat> Nou, we hebben veel vragen. Köszönöm. Eh, hallhatunk sok kérdést, főleg a brit képviselőktől, tehát mi is világos válaszokat kérünk Eston eh, Bárónőtől. Kérdésem az, hogy 27 különböző külpolitikai program alapján fog dolgozni a 27 tagállammal? Eh, Svédországnak egy rettenetes javaslatát láthattunk, ami Kelet-Jeruzsálemre vonatkozott, mely szerint a palesztin főváros kéne legyen. Hogyan fog tudni ennyire eltérő 27 külpolitikai véleménnyel ö, tevékenykedni? Azt mondta, hogy a diplomata, tárgyaló típusú ember képes lesz-e olyan döntéseket hozni, amelyek a kisebb országok érdekeit is védik, mint az enyém például? Köszönöm, Madler képviselő. Én tisztában vagyok, Esten asszony, hogy nehéz öt percben válaszolni ennyi kérdésre. Tehát e, e, itt ez egy gépbiztos sorozat kérdés, de biztos lesz olyan ügyes, hogy megteszi ezt önni, a szó öt percre megint. Thank you, President. I'll do... Köszönöm, elnök úr. Tenok úr azzal kezdte, hogy miért gondolom azt, hogy én kell, hogy betöltsem ezt a pozíciót, azért, mert a 27 tagország engem meghívott erre a feladatra. Lehet, hogy ő nem engem választott volna, de én vagyok itt, és mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a munkát a lehető legjobban végezzem el. Ami pedig a tapasztalatot illeti ebben a házban, én nagyra becsülöm az Európai Parlamentet, és tudom, hogy vannak olyan tagjai a parlamentnek, akik rendkívül tapasztalatokkal rendelkeznek. Én ezeket fel szeretném használni a saját munkámban, és támaszkodni rájuk. Azt gondolom, hogy megfelelő képesítéssel rendelkezek ehhez a munkához, ami Ukrajnát illeti, és voltak az ukrán miniszterelnök és orosz, az orosz elnök között, nem tudom ennek a végkimenetelét, de azt gondolom, hogy nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy mi lesz majd a választások eredménye. Számos más kérdés hangzott el más régiókra vonatkozóan, ami az Atalantát illeti, illetve Hudson admirális munkáját illetően. Ez nem elég önmagában, sokkal többet kell még tennünk az Afrikai Unióval együttműködésben és a, az Európai Afrika csúcs találkozón döntről, döntenünk kell arról, hogy hogy haladjunk tovább. Liki tábornok ezekről az ügyekről tegnap informált a Labour-t illetően a kolumbiai szabadkereskedelmi megállapodást természetesen támogatom. Itt vannak eh, további emberjogi kérdések azzal kapcsolatban, hogy mikor kell bekapcsolódnunk a dolgukba, és mikor kell kívül tartanunk magunknak. Azt gondolom, hogy Kolumbia esetében be kell kapcsolódnunk. Ami a külső szolgálatot illeti, a bizottságtól a függetlenséget, illetve hogy én erről mit gondolok, a szerződés köt bennünket, és nagyon fontos, hogy a rangú képviselő, illetve a főképviselő esetében ezt ugyanúgy követni kell, hiszen nagyon hosszú utat tettünk meg addig, amíg eljutottunk a szerződésig. Megpróbálom ezt az új szolgálatot felállítani, hogy e, erre büszke lehessen az összes tagország és az összes parlamenti képviselő, a kisebb tagországok kérdése nagyon-nagyon fontos, E, kollégák erre kitértek. Fontos, hogy a külső felépési szolgálatban és általában is legyen hangjuk. Volt alkalmam egyeztetni velük, és biztosítani fogom azt, hogy minden tagország bekapcsolódjon ebbe a munkába. Szomália, ami a költségvetési számokat illeti, Campbellben úr hétfőn este Genfben közösen ittunk meg egy pohár pesgőt, és ő már felhívta előre figyelmemet arra, hogy felteszi majd ezt a kérdést. Természetesen rá lehet kérdezni arra, hogy én ki vagyok. 1982 nagyon-nagyon rég volt már. Nem kaptam közvetlen pénzeket kommunista országoktól. Én a Lébernek mindig tagja voltam, a CND egy szervezet volt, és demokratikusan haladt azon az úton, amelyben hitt. A 38% a pénzeknek nem 1982-ben nem volt visszakövethető. Ezeket a, úgymond az utcákon gyűjtöttük be ezeket a pénzeket, demonstrációkon, felvonulásokon. Tehát nem tudom megmondani azt, hogy uh, honnét érkeztek ezek az utcán befolyó pénzek, de ez gondolom nem lepi meg önt. Bendlin úr, a 27 különböző külpolitikai nézet, ez egy nagyon fontos pont, de meg kell találnunk azt, hogy hogyan biztosítsuk az együttműködést, ami érdekes nagyon sok kérdés esetében. Még akkor is, hogyha a külpolitika bizonyos aspektusát illetve nincsen egyetértés, Koszovónál Például az összes tagország támogatta azt, amit az SZDP misszió keretében tettünk, és a tagországokkal való együttműködésben például a kereskedelmi területen nagyon nehéz, gazdaságokkal nagyon nehéz, iparokkal kell megküzdenünk, de sikerült közös nevezőre jutni. Azt gondolom, hogy ez most is sikerülni fog. Köszönöm. Köszönöm, Ashton asszony. Most pedig a harmadik blokkra térünk rá, amelyben egy perces felszólóként egy perces idő áll rendelkezésre, úgyhogy javaslom, hogy premisszákat ne alkalmazzanak, és rögtön a kérdést tegyék. Preda képviselő a néppártól egy percig. Mulțumesc mult, domnule președinte, doamna Ashton. Am două întrebări. Prima, aș vrea să știu cum vedeți viitorul relației transatlantice. Pe Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt azt szeretném megkérdezni, hogy a transatlanti kapcsolatokról mi a véleménye. Mit gondol a politikai vagy a védelempolitikai együttműködés kapja a főhangsúlyt. A keleti partnerség a második kérdésem, itt tényleg szárnyal a fantáziánk. Hogyan képzeli el ezt a partnerséget egy év múlva? Milyen intézkedésekre gondol például, hogyha a moldáviai köztársaságra gondol? Ott például Európa párti kormányzat van jelenleg hatalmon, és szeretné betartani a partnerségi kritériumokat. Moldávia tényleg komolyan veszi ezt a dolgot. Most pedig Óvid képviselő egy percre. Gratulálok a kinevezéséhez, és az biztos, hogy egyetértek Tenok úrral, hogy nagyon jó, hogy brit hozzáadott értéket kap most az Európai Unió, szerettem volna én is feltenni egy kérdést a transatlanti kapcsolatokról. Nem vagyok biztos, de mintha ön úgy írta volna le magát, mint Hillary Clinton európai mását. Nem tudom, hogy ez így van, nem így van, de mindenképpen örülök a, a kinevezésének. De most a kérdésem hogyan garantálja azt, hogy Amerika az Atlanti óceánon is néha át pislancson, és ne csak a csendes óceánon. Tehát hogyan próbálja intenzívebbé tenni az európai Egyesült Államok közötti kapcsolatokat? Mivel ugyanabból az országból érkezünk, Szeretném megkérdezni, hogy bármi áron harmóniára törekszik az Egyesült Államokkal? Köszönöm, Aubit képviselő. Szervusz Vaszki, kollega egy percre. Uh, uh, Mindenek előtt gratulálni szeretnék kinevezéséhez. Nagyon uh, őszinte, korrekt együttműködésre számítunk. Négy kérdésem van. Az egyik, Mennyire fontos önnek a keleti partnerség, hogyan szeretné megvalósítani, hogyan szeretné garantálni, hogy az Európai Unió és a keleti szomszédok érdeke ne sérüljön. Második kérdésem, energiabiztonság. A külpolitika részeként az Európai Unióban a külpolitikát és az energiapolitikát össze vontuk, a Lisszaboni szerződésben ez formát is ölt. Hogyan képzeli el az energiapolitikát a külpolitikán belül? Hogyan próbálja garantálni, hogy megvalósuljon az energia fejezet? Harmadik kérdésem. Oroszország. Itt hogyan próbálja majd a gazdasági érdekeket az emberi szempontokkal, emberi jogokkal és az utolsó kérdésem pedig a külügyi szolgálatra vonatkozna. Kérem, tartsák tiszteletben az időt. Gualtieri képviselő egy perc. Köszönöm. Ashton asszony, ennek a, az első ö, tíz éves történelme a 22 missziónak, sikertörténet, és ez mindenek előtt a PESD azon képességéből adódik, hogy katonai és civil kérdéseket tudott kombinálni. Éppen ez a tízévnyi siker vezet arra, hogy az apparátusok és a rendelkezésre álló erők figyelembevételével hogyan tudjuk megfelelőben legitimálni ennek a szervezetnek a tevékenységét, és Mindennek fényében eh, arra is kíváncsi lennék, hogy a parlament iránti tiszteletét, amit mindig is kihangsúlyozott, hogy eh, kívánja egyeztetni azzal, eh, hogy esetleg új műveleteket indítanak, a CSDP és a NATO közötti viszonyról mi a véleménye a komplementaritásukat illetően? Köszönöm, Galtieri képviselő, hogy az elnök úr. Esten asszonynak ezúttal csak négy perce lesz, képes lesz rá, öni a szó. I'll do my best, but... Mindent megteszek, amit tehetek, de nem tudok részletes lenni. Transatlanti kapcsolatok, Howitt úr kérdése. Igaza van, a transatlanti gazdasági tanács működik, pénteken beszéltem Hillary Clintonnal, és a jövőben gyakran fogunk találkozni. Stratégiailag fontos a USA és az EU közötti kapcsolat. Néhány tekintetben vannak nézetkülönbségek, de amit én megígérhetek az az, hogy én az európai érdekeket fogom szemlőt tartani, míg kolléganőm az amerikai érdekeket. Moldova esetében és a keleti partnerség esetében a keleti partnerség alapvető fontosságú lesz. Benita Ferrero Waldnerrel átnézzük ezeket a dolgokat az elkövetkezendő hetekben. Volszki úrnak elmondanám, hogy nagyon fontos a keleti partnerség az energiabiztonság tekintetében is testmértékben igaza van, meg kell nézni ezeket a kérdéseket eh, szoros együttműködésben a bizottsággal. Tehát a csúcsokon kívül is folytatni kell a munkát. Oroszország a stokholmi csúcson felvetettük az összes problémát, az emberi jogok kérdését, a EU-Oroszország közötti kapcsolatok mélyítését előre tekintünk, egy kis bátorságot is merítek eh, ebből, és elképzelhetőnek tartom, hogy eh, alapvetően javulnak a kapcsolataink az elkövetkezendő hónapokban, években. Az utolsó kérdés nem hallottam, mert az elnök megszakította. Galtieri úr, elnézést, a neveket még meg kell tanulnom. Uh, Igen, természetesen uh, nagyon fontos uh, aspektust említett. Már tárgyalások voltak, és megpróbáltuk a kulcs személyeket összehozni a katonai és a civil együttműködés tekintetében. De nagyon jó találkozunk volt tegnap is például. A NATO esetében eh, pénteken eh, a már említett tárgyaláson eh, jelen leszek. Szerintem a NATO főtitkárral is nagyon fontos párbeszédet fogunk a jövőben folytatni. Köszönöm, Ashton asszony, tökéletes időzítéssel. Negyedik blokkal kezdünk, egy perces felszólalásokkal, Vajdére képviselő. Uh, Honorable Baroness Ashton. Tisztelt Ashton bárónő, 2008-ban orosz csapatok szállták meg Grúziát, és több ezer grúz menekült. 135 ezer szeméről szólnak a jelentések. Sokan még mindig nem térhetnek haza, hiszen nem tudnak biztonságban hazatérni. Az elfoglalt területeken élő grúzok helyzete nagyon rossz főképviselőként hogyan próbál enyhíteni ezen a helyzeten? Második kérdésem. Az energia politika a külpolitika része lett. Hogyan eh, garantálja azt, hogy néhány EU tagállam eh, szeparatista érdeke nem veszélyezteti a közös energia és külpolitikát? Harmadik kérdésem. Az EU elnökével eh, feladat átfedései vannak. Hogyan próbálja ezeket a kérdéseket megoldani, ahol eltérnek a véleményei? Köszönöm. Megadom a szót Watson képviselőnek egy percre, és kérem a kollégákat, hogy egy kérdést tegyenek fel. Nem férnek bele az egy, egy percbe, hogyha több kérdést tesznek fel, és fizikailag Eston Asson se fog tudni a maga idejébe válaszolni fejenként öt kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Eston bárónő, milyen stratégiai prioritásai vannak a külügyi szolgálat tekintetében? Hogyan próbálja az európai értékeket megvalósítani? Itt a jogállamiságra, az emberi jogokra gondolok, a halálbüntetés megszüntetésére. Másodszorban Afganisztán érdekelne. Egyetért Obama elnökkel, hogy a világ biztonságáról van ott szó? Ha igen, akkor az Európai Uniónak és tagállamainak milyen szerepe lesz? Köszönöm, Watson képviselő, most pedig egy percre. Gennarko képviselőnek van szó. Köszönöm. Isten hozta Aston Baronő, ami a Lisszaboni szerződést illeti, mi mindig megpróbáltunk egységes kifele szóló hangot megütni. Ezért szerettünk volna egy egységes jogi entitást is az uniónak. Kívánja-e az emberi jogokat, egyéni emberi jogokat védeni, úgyis, mint a jó kapcsolatok alapját képezve ezzel más országokkal, főleg afrikai országokkal gondolok itt, amelyeket súlyosan finanszíroz az Unió. Köszönöm, Zsernákó képviselő. Most pedig Raucsek képviselő egy percre. Grazie, Presidente. Baroness Ashton. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdésem Kínára vonatkozik. Mit gondol, milyen egyensúlyt lehet létrehozni a kínai kapcsolatokban, hiszen ott van a kereskedelem, a klímaváltozás, a fegyverzett korlátozás, és ott vannak az emberi jogok. Tehát milyen egyensúlyt, hogyan próbálja elérni az egyensúlyt? Ezen kívül Kína Afrikában játszott szerepét hogyan ítéli meg? Második kérdésem, Ahmadinejad iráni elnök úgy döntött, hogy tíz több urándúsító létesítményt épít, ez pedig a nemzetközi atomenergia ügynökség nyilatkozata után volt, amely elítélte az iszlám köztársaságot milyen lépéseket tehetünk eh, annak érdekében, hogy Irán betartsa kötelezettségeit, amelyet az ENSZ is előír neki. Utána mit tehetünk az iráni civil társadalom érdekében, a tanulók, a diákok, nők érdekében? Most pedig átadom Eston asszonynak négy percre a szót. Köszönöm. Köszönöm. Vajdere asszonynak azt mondanám, hogy szerintem tavaly gyorsan és hatékonyan reagáltunk. Természetesen aggasztó az emberi jogok helyzete. Hiszen azon emberi jogok garantálásáról van szó, amelyekről Watson úr is beszélt. Tehát a témát nem szabad elfelejteni. Nyilvánvaló, hogy eh, a problémával a saját szintjén kell bánnunk. Igen, szerintem csapatként eh, eddig is jól működtünk eh, a rotáló elnökségek segítségével is. A külügyi szolgálat pedig természetesen az európai értékek alapján áll. A bizottság delegációi járják a világot. Nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mik azok a közös értékek, amelyeket együtt osztunk. Ez lehetőséget ad az Európai Uniónak most, hogy egy szóval, egy hangon, egy nyelven beszéljünk. Amennyiben ilyen problémák felmerülnek. Elképzelhető, hogy a tagállamok között vannak véleménykülönbségek, de mindenképpen szükséges egy ilyen külügyi szolgálat. Afganisztán természetesen tanulmányozunk azt, amit az amerikai elnök mondott. Reméljük, hogy ezen a területen eh, jobban együttműködhetünk. Az Európai Unió jelenléte hozzáadott érték, hiszen támogatást nyújt a képzésben is, nem csak Afganisztánban, hanem máshol is. Szerintem ez pedig nagyon lényeges, de Valószínűleg a transatlanti kapcsolatokban ez az, az egyik eh, legfontosabb témánk. A következő kérdésre elmondanám, hogy eh, mivel emberi jogokért felelős miniszter is voltam, nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy hol tudunk értéket hozzáadni a párbeszédhez, amelyet eh, más országokkal folytatunk. Fontos az, hogy az Európai Unió azt is kijelentse, hogy hol nem hajlandó párbeszédet folytatni, amíg bizonyos feltételek nem teljesülnek. Természetesen a parlamenti képviselőknek jelezni kell az irányba, amennyiben ilyen helyzetet észlelnek. Mindenképpen őszinte leszek, amennyiben ilyen helyzet van, és elmagyarázom, hogy ha nem tárgyalunk, miért nem tárgyalunk, milyen emberi jogi feltételekhez kötjük a tárgyalást. Kína esetében már eh, a magas szintű párbeszédben részt vettem, és eh, amikor eh, Genfben voltam, még kereskedelmi biztonsként beszéltem a kínai kereskedelmi miniszterrel, és megállapítottuk, hogy mindenképpen helye van a párbeszédnek, szeretném folytatni elődön politikáját. Kína Afrikában játszott szerepét szerintem úgy kell megítélnünk, hogy az afrikai keretben vizsgáljuk ezt. Tehát Afrikára nagyobb figyelmet kell fordítanunk a jövőben. Az iráni döntést sajnálom, egységet kell mutatnunk. Hát szerintem a nemzetközi közösség már eléggé egységes Iránnal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy tárgyalnunk kell, ameddig lehetséges, de természetesen a szankciókat sem felejthetjük el, amennyiben szükségesek. Köszönöm. Köszönöm, Ashton asszony. Ötödik blokkra térünk rá. Lokwider képviselő, egy perc erejéig. Igen, tisztelt Ashton asszony, éppen Iránról beszélt, jó, hogy megemlítette a témát, de szeretném megkérdezni, hogy milyen tervei vannak a iráni EU-s kapcsolatok alakításában. Szerintem ez azért hosszabb távú dolog. Hiszen eh, a civil társadalomnak pillanatnyilag óriási potenciálja van Iránban. Jó, hogy tárgyalunk, az is jó, hogy eh, nincsen iráni atomfegyver program. Az is jó, hogy eh, a világban tárgyalások folynak az atomfegyverek leszereléséről. Szeretném megkérdezni, hogy milyen tervei vannak ebben a tekintetben, milyen konkrét EU-s elképzelései vannak. Köszönöm. Köszönöm. Most egy percre. Van Orden képviselő kap szót. Lady Ashton. Az ön nevezése kinevezés a brit szocialistáktól érkezett. Amennyiben Nagy-Britanniában jövőre kormányváltás lesz, akkor új embert keres a maga helyére? Hajlandó lesz lemondani? Hogyha már nem azok vannak hatalmon, akik önt kinevezték? Második kérdésem. Mit gondol Afganisztánról? Azt halljuk, hogy ott vannak a problémák azonban onnan is érkeznek hozzánk, Irak, Irakból, egyéb terroristák által fenyegetett országból özönlenek hozzánk az emberek. Ott van például Sri Lanka. Annak is szüksége van a 30 év terrorizmus után a gazdasági élénkítésre. Köszönöm. Köszönöm most. Egy percre Kovácsev képviselő kapszót. Köszönöm, elnök úr. Eston, Asszony, én is szeretnék gratulálni kinevezéséhez. A kérdésem inkább intézményi jellegű. Hogyan képzeli, hogy azokkal a biztosokkal összehangolja a munkáját a külügyi szolgálaton belül, akinek a tevékenységi köre esetleg fedi az önét. Tehát itt például a krízis, a válságmenedzselésre gondolok, a nemzetközi segítségre. Hogyan képzeli az együttműködést a biztosok, a külügyi szolgálat és az ön posztja között? Szeretne létrehozni egy külpolitikai task force-t vagy akciócsoportot? Az első naptól fogva összehangolja politikáját rendszeresen, vagy pedig adhok alapon szeretne egyeztetni? Köszönöm. Köszönöm. Most egy percre Muni. Köszönöm. E, és köszönöm a bárónőnek is e, a figyelmet. Nos, e, Obama elnök most adta elő stratégiát Afganisztánnal kapcsolatban. Ugye brüsszeli miniszterek is összeülnek hamarosan egy közös európai álláspontra vonatkozóan január 8-án ugye nemzetközi találkozó Afganisztánban. Itt is próbálunk egy közös megközelítést kialakítani, ami pedig az Atalantát illeti, ezzel elégedett vagyunk, de nem hiszük, hogy ez önmagában fenntartható lenne. Hogyan lehet Szomália esetére és a kalózkodásra vagy tengerbiztonsággal kapcsolatban koordinációval elérni valamiféle ö, jobb eredményt. Latin Amerikára vonatkozóan pedig ö, azt kell mondanom, hogy nem érdeklődéseink középpontjában van ma már. Tudni szeretném, hogy mi ezzel kapcsolatban véleménye. Köszönöm, Munic képviselő. Most pedig ö, négy percre újra eszembe Köszönöm, elnök úr. Lockbiller asszony az iráni civil társadalomról kérdezett. Szerintem nagyon fontos aspektus ez politikánkban. Említettem már, hogy igazából egy puzzle játékot játszunk. Különféle darabkák vannak, különféle szempontok. Vannak gazdasági, katonai, humanitárius szempontok. Ezeket a darabokat összerakjuk, nem csak én, a parlament is, a parlamenti képviselők, a tagállamok miniszterei. A párbeszédet erősítenünk kell az iráni civil társadalommal is. Nagyon fontos például az atom fegyvermentes övezetek megvalósítása, a leszerelési tárgyalások. Pillanatnyilag kezdeményezések vannak. Van Orden úr Örülök, eh, hogy arra gondolt, eh, hogy a miniszterelnök javasolt, de nem a miniszterelnök, csak az ön főnöke volt az első, aki gratulált nekem. Örülök, hogy gratulált. Nem hinném, hogy eh, felszólítana majd, hogy mondjak le, amennyiben hatalomra kerül. Nagyon örültem neki, hogy ilyen meleg hangon gratulált nekem. Nagyon jól fogok vele együttműködni, és kereskedelmi biztosként is, brit biztosként is az összes brit politikai párt támogatását élveztem, és remélem, hogy itt is fogom ebben a házban. A migráció volt a második kérdése, Sri Lanka, a GSP plusznak nagyon örülök, hiszen ennek egy konkrét célja van. Értékeken alapul, de kritériumokat is tartalmaz. És a korábbi posztomban is ö, megpróbáltam a kritériumokat megfelelő módon alkalmazni. Kovácsecs képviselő kérdésére azt mondanám, hogy együtt működöm. természetesen a biztosokkal. Remélem, hogy szoros kapcsolatban állok velük. Kereskedelmi biztosként nagyon jó kapcsolataim voltak a ipari biztossal, a klímaváltozásról nagyon jól hangot értettünk. Szerintem az együttműködés jó lesz, és ezzel sokkal többet érhetünk majd el. Tehát várom az együttműködést. A bizottsággal természetesen tárgyalnom kell. Az én munkám az, hogy az intézményeket átfogó politikát folytassak, és megpróbálom összehangolni az álláspontokat. a NATO megbeszélés, a tanácsi megbeszélés, a januári konferencia mind-mind alkalmat adnak, hogy a kollégáinkkal tárgyaljunk. Az Európai Unión belül és az Európai Unión túlmutatóan is. Tehát az afganisztáni kérdésre gondolok konkrétan. Amit az Atalantáról mondott, igaza van, fontos az, hogy legyen egy szárazföldi bázasunk is, hogy a szárazföldi bázis segítségével valahogy békét vigyünk Szomáliába. És a Dél-Amerikára vonatkozó kérdésről majd még később is szólok. Köszönöm. Köszönöm, aztán asszony. Hatodik blogban a albizottságok, bizottsági képviselők, albizottságainak elnökeinek van szentelve másfél perc erejéig. Ehm, arvoisa Köszönöm. Igen, tisztelt elnök úr, Eston bárónő. Nagyon jó az, hogy az emberi jogokat is figyelemben veszi majd az Európai Unió külkapcsolatában. De egy kicsit szkeptikus vagyok, hiszen azt mondta, hogy az emberi jogok kérdését inkább csendes diplomáciával kell megoldani. Nem tudom, hogy eh, amikor az emberi jogokat védjük, akkor ezt meg lehet-e így csendesen oldani. Mindenképpen erősebb, nyilvános eh, szerepvállásra van szó Oroszország és Kína esetében. Tehát nem tudom, hogy a csendes diplomácia jobban használ-e, mint a hangos, erős állásfoglalás. Most pedig Köszönöm, a képviselő. A Védelmi Albizottság elnöke, Danzsán képviselő. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Aston Baron, elmegyek előtt gratulálni szeretnék a kinevezéséhez. A kérdésem funkcionális, gyakorlatilasabb jellegű. Ön lesz a külügyi szolgálat élén, ami létfontosságú a biztonságpolitika megvalósításához is. Nos, ez a struktúra integrálni fogja, hogy ez kívánatos, és ezt a tanács is kifejezte, tehát integrálni fogja a lehető legnagyobb számú eszközt válsághelyzetek megoldására. Ezek az eszközök ö, esetleg eddig nem voltak alkalmazva, eddig a tanácson belül rendelkezhetek ezek fölött, legyenek ezek pénzügyi vagy katonai eszközök. Hogyan kívánja integrálni ezeket? Ami pedig a, az Európai Védelmi Ügynökséget illeti, ön ö, vezetni fogja ezt is, amit évekkel ezelőtt azért hoztunk létre, hogy bizonyos nehézségeken túljusson az Európai Unió felszerelési deficitjei miatt. Ön erről tud. Egyik problémája ennek az ügynökségnek finanszírozási, tudni azt is, hogy bizonyos blokkok éppen az ön országából származnak. Ön mit kíván tenni, hogy a nehézségek leküzdhetők legyenek? Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Fejlesztési Elbizottság Déva képviselő másodperc. Uh, köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz uh, munkája van Baron Eston uh, nőnek. sok sikert kívánunk hozzá. Ashton asszony foglalkozni fog majd a fejlesztési kérdésekkel. Ön meg tudná erősíteni azt, hogy lát különbséget a külpolitikák koordinálása között, és a szegénység elleni küzdelem között a világon, illetve meg tud erősíteni abban, hogy ön az ön saját munkáját kiegészítésként látja a 27 tagország külügyminisztereivel együtt, illetve Pivax biztos munkáját egészíti ki a fejlesztési kérdésekben. Most pedig megadom a szót Muszkárdini képviselőnek másfél percre a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság képviseletében. Köszönöm, Elnök úr és Báró nőnek azt kívánjuk, hogy együtt az Európai Parlamenttel mindig képes legyen odafigyelni, reagálni, és cselekedni. Ahogy ezt mondta is a kezdetekben, az önfelelőssége alatt fognak az Európai Bizottság delegációi működni harmadik országok felé is. Ezeknek általában kereskedelmi a fő feladata, feladatköre. Hogyan gondolja a jövőben a különböző Európai Uniós külkereskedelmi képviseleteket koordinálni, valamint a harmadik országban lévő követségek ide vonatkozó tevékenységét. Úgy véli-e, hogy egyre több tisztviselő, funkcionárius kell legyen nem csak a bizottságból, hanem az Európai Parlamentből is, ezen nagykövetségeken, fontos tisztségekben. Mi azt szeretnénk, ha az ön személye mindig is kötődne nagyobb ellenőrzési lehetőségekhez, a kereskedelmi tevékenységek inlókó ellenőrzéséhez, és természetesen a hamisítások és illegális forgalmak fékezésére. Nem szeretnénk egyébként, ha Európán kívüli partnereinkkel további peresügyeink legyenek, ehhez persze az is kell, hogy a politikát a külkereskedelmen keresztül is folytassuk, emberi jogi védelem mellett, de a a szabad kereskedelem jogainak tiszteletben tartásával is. Köszönöm, Muszkardini képviselőasszony, mm, figyelembe véve azt, hogy másfél perc állt mindenki rendelkezésére, most nagy lelkűbbek vagyunk Eston asszonyal is, és egy perccel többet kap, vagyis öt percet, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, nagyon nagy lelkű. Elhangzott egy kérdés az emberi jogokról, illetve a halkdiplomáció, halkdiplomációról. Amikor én ezt mondtam, akkor a következőt értettem ez alatt. Tapasztalatomban mind a kereskedelemben, illetve máshogy is számos olyan tapasztalat van, amikor az ember egy kicsit árnyékban dolgozik, sokkal jobb eredményekre eredményeket ér el, de ez nem minden helyzetben igaz. Akik engem láttak dolgozni, tudják azt, hogy amikor uh, szükség van erre, akkor nagyon uh, hangosan kell hallatni a szavunkat. Biztosíthatom önöket arról, hogy uh, én ezzel élni is fogok, amennyiben a helyzet ezt szükségesé teszi. Ami a Szede Bizottságot illeti, fontos hosszú távon um, tekinteni ezeket a dolgokat. Azt gondolom, nagyon sok munkánk van még a fejlesztési politikában, és nagyon sok uh, sikert értünk el, de sokkal jobb és szorosabb együttműködése van a bizottsággal a szükség, illetve a ügynökségekkel is. Az elkövetkezendő hetekben megpróbálok mindazokkal egyeztetni, akik uh, az említett intézményekben dolgoznak, annak érdekében, hogy megnézzük a stratégiai céljainkat hosszú távon, illetve megvizsgáljuk azt, hogy ez hogyan tehető működő képessé. Mivel egy új eszközről is szó van, fontos, hogy a stratégiai eredményt be tudj, befolyásolni tudjuk. A védelmi ügynökség pedig ennek a folyamatnak a része. Déva úr, azt gondolom, hogy az ön kérdése arra vonatkozott, hogy két dolgot tisztázunk. Egyrészt, hogy a fejlesztési politika nem veszíti el jelentőséget, én ezzel teljes mértékben egyetértek, még akkor is, hogy az Európai Unió fellépéséhez csatlakozunk, ahol a fejlesztés kulcsfontosságú része az adott fellépésnek. A Parlament Fejlesztési Szakbizottságának mindig látnia kell azt, hogy milyen szerepet tölt be a fejlesztés, és ez egy fontos szerep de ezen kívül a szélesebb képnek is eh, része kell, hogy legyen a fejlesztési eh, politika. Amikor én kereskedelmi biztos voltam, akkor a kereskedelmi és a fejlesztési ügyek kéz a kézben jártak. A biztonság is kéz a kézben kell, hogy járjon a fejlesztéssel. Hogyha a mezőgazdák, a gazdáknak eh, folyamatosan el kell hagyniuk a földjeiket, mert háború van, akkor nem tudnak aratni. Tehát a mezőgazdasági politikának is valahol része a fejlesztési politika. Én a legjobb tőlem telhető módon fogom felállítani a külszolgálatot. A kereskedelem eh, nagyon fontos volt, nagyon sok delegáció munkájában kitűnő szakembereink vannak világszerte, akik képesek voltak ezt az ügyet előmozdítani. Tehát eh, a parlamenti képviselők, amikor utaznak, akkor eh, beszámolhatnak arról, hogy mit tartottak sikeresnek, illetve miről gondolják azt, hogy még teendők vannak. Köszönöm. Köszönöm, Eston asszony. Hetedik blokkra térünk át, amelynek első felszólalója Strasser képviselő egy perc erejéig. Jó napot kívánok, Eston eh, asszony! Eh, üdvözlöm a parlamentben, és gratulálok a munkájához. Nagyon sok sikert kívánunk önnek. Vissza szeretnék térni a transatlanti kapcsolatokra, illetve az USA-val való kapcsolatokra, különösen ami az együttműködést a biztonság területen illeti. Szükség van erre az együttműködésre nem csak eh, a szeptember 11-i támadások óta, hanem egy alapvető kérdésről van szó a jó partnerség érdekében. De ami aggaszt parlamenti képviselőként és európai polgárként, a polgárjogok védelme és az adatvédelem. És eh, itt eh, aggadalomra okot adó eh, adatok jelennek, meg a 10 dolláros beutazási um, díj, az utasok adatainak értékelése. Szeretném önt kérni, hogy foglalkozzon ezzel a területtel, és mondja el a véleményét. Köszönöm, Strasser képviselő. Egy percre megadom a szót. Ojuland képviselő. Thank you. Warm welcome. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni a főképviselőt. Egy megjegyzésem van Ojland képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Aston Báron, az én kérdésem az Oroszország és Grúzia közötti konfliktusra vonatkozik. Én meg szeretném kérdezni, hogy ön főképviselőként mit tervez tenni annak érdekében, hogy öt év múlva már ne legyünk ugyanabban a helyzetben, mint amiben most vagyunk Karabach kapcsán, illetve a nyeszteren túli területek kapcsán. Ön mit tervez tenni annak érdekében, hogy Oszétia csatlakozhasson a kontinenshez? illetve a Grúzia és Oroszország közötti konfliktusok megadása érdekében mit terveznek. Az Európai Unió tehetett volna annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a konfliktus, de még mindig nagyon érzékeny ez a pont, és Oroszországra le lehetne hatni annak érdekében, hogy Abháziában és dél európai megfigyelőket engedjen. Köszönöm. Köszönöm, képviselőasszony. Egy percre Parekis kollégának adom a szót. Köszönöm, elnök úr, Eston asszony. A szocialisták támogatják önt és a lefegyverzést. Ön osztja Obama elnök elképzeléseit egy atom fegyvermentes világ érdekében, és az Európai Unió mit tud megtenni ennek érdekében. Az ön válaszait hallgatva nekem az a benyomásom alakult, nem az a benyomásom alakult ki, hogy minél bonyolultabb kérdéseket kap, annál jobb válaszokat ad ezekre. Szeretnék egy konkrét kérdést intézni önhöz. Az ön véleménye mi? Törökország képességével kapcsolatban csatlakozhat-e 10-15 év múlva mondjuk az Európai Unióhoz? Köszönöm. Köszönöm, Pelekis képviselő. Oman Reuten képviselő egy percre. Köszönöm szépen, tehát még egyszer szeretettel üdvözlöm Önt. A válaszaiban tudtunkra adta, hogy ön brit biztos volt. Még egyszer el szeretném mondani a következőt. Az Európai Bizottságban nincsenek nemzetiségek. A további pontok közül az egyik, amikor ön utazik a világon, akkor a közös értékeinket képviseli, ahogy ezt az alapvető emberi jogi karta is tükrözi az Egyesült Királyság nem ratifikálta ezt a kartát. Ön milyen erőteljesen tudja megvédeni a kartát, és a Lisszaboni szerződést ezzel összefüggésben mi szeretnénk az emberi jogi konvenciót kötelező érvényűvé tenni, és ön mit tud tenni annak érdekében, hogy ez tényleg megvalósuljon? Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót a Esten asszonynak négy perc Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Strasser úr, a transatlanti kapcsolatokról kérdezett, illetve az adatvédelmi biztonsági kérdésekről Jacques Baró biztos szintén foglalkozott ezzel a témával sokkal részletesebben, mint én. Az igazságügyi miniszterek is foglalkoztak a témával. Ha jól emlékszem, akkor nagyon erőteljes párbeszédet folytattunk a parlamenttel, erre pedig szükség volt, én annak idején brit miniszter voltam, és a brit soros elnökség foglalkozott az adatgyűjtéssel, adatvédelemmel, ennek biztonságpolitikai aspektusaival. Én nem vagyok szakértő ezeknek a párbeszédeknek, nem tartozik a kompetenciáma, de egy nagyon fontos kérdésről van szó, és köszönöm szépen, hogy ezt megemlítette Olyland asszony. Oroszország és Grúzia. Én nem tudok most beszámolni arról, hogy milyen irányba kell tartanunk. Ön lelkesen kért két dolgot. Az egyik az az, hogy legyünk párbeszédben, folytassunk párbeszédet, és legyünk tisztában ezekre a kérdésekkel, még akkor is, hogyha az eredeti konfliktusok léteznek, vannak még fennmaradó ügyek, amelyeknek része, amely rész, részét kell, hogy képezik a párbeszédnek az elkövetkező hónapokban erőteljes, világosabb nézetet szeretnénk kialakítani. De nagyon sok további párbeszédekre van, szük, párbeszédre van szükségem korábbi kollégáimmal, parlamenti képviselőkkel és számos személyiséggel. Paleckis úr, az atomenergia, köszönöm szépen, hogy egy bonyolult kérdést tett fel. Azt gondolom, egy atomenergiamentes világ egy olyan világ, amelyet minden polgár kíván magának, de ez egy folyamat. Nagyon bonyolult, komplex folyamatról van szó, és Obama elnök az amerikai elképzeléseket már kialakította ezzel kapcsolatban. Törökországról is kérdezett, amikor legutóbb foglalkoztam, foglalkoztam Törökországgal, 33 fejezetből pusztán egyet sikerült lezárni a tárgyalási fejezetek közül Törökországnak, és a tanácson is különböző nézetek nyilvánultak meg bővítésről, illetve arról is, hogy hogyan lehet legjobban előmozdítani a kapcsolatokat Törökországgal. Erről még vitáznunk kell, de e, sokat foglalkoztunk már erre, és további egyeztetésekre van szükség, azt gondolom. Omen Rajten asszony, én nem azt akartam mondani, hogy brit biztos voltam, én ezzel azt szerettem volna mondani, hogy én az Egyesült Királyságból érkezek, amúgy nincsen nemzetiségem a bizottságban, európai vagyok, és a munkámhoz is úgy állok hozzá, mint európai biztos. Vannak nemzeti ügyek és természetek. Természetesen én ezekre részben büszke vagyok, de a munkámat eh, az Európai Segegyében végzem. Köszönöm. The charter. A kárta. I thought I'd answered it by saying I wanted to see all member states operate in the no, way that they felt able. I had precise questions on the charter. And... Konkrét kérdést intéztem önhöz a kartával kapcsolatban és az emberjogi konvenció aláírásával kapcsolatban. Tehát konkrét kérdéseim, én azt kérdeztem öntől, hogy hogyan tudja megvédeni az emberi jogi kartát, a második kérdésem pedig, hogy ön az európai eh, konvenció aláírásával kapcsolatban mit tesz? Én azt gondolom, hogy elmondtam, hogy ennek részleteire még várni kell. Nem voltam emberi jogi miniszter, Kereskedem biztosként dolgoztam, és az emberi jogok nagyon fontosak ezen a területen is. A, én európai nézetet képviselek, fő képviselőként, és nem brit nézetet az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban sem. Köszönöm, Ashton asszony. Bockurt képviselő egy percre. Hm. Köszönöm. Gratulálok én is, Ashton Báronő. Nagyon örülök, hogy a, úgyis, mint a közép-amerikai EU delegáció elnöke. Ez egy olyan eszköz, ami tovább szándékszik javítani ebben a régióban a demokráciát, emberi jogokat. Hondurasban válság volt, mégis a válságon nem jutott választás volt a válságon, nem jutottak túl. Európa hogy tud vezető szerepet betölteni? Úgyhogy együttműködik az amerikai államok szervezetével, annak érdekében, hogy fenntartható helyzet alakuljon ki Közép-Amerikában. Közel-kelet, a Goldstone jelentés után hogy áll a jelentés alkalmazása, illetve a follow-up monitoring. Köszönöm. Gockot képviselő után egy percet Landbergis képviselő. Uh, thank you. Köszönöm. Az Európai Unióban az európai szolidaritást hangsúlyozzuk, de ez a mantra nagyon messze áll a valóságtól. Az orosz-német olajvezetékkel kapcsolatban a balti tenger térségbeli országok háta mögött született meg, teljes mértékben ignorálták az Európai Parlament állásfoglalását azokról a környezeti fenyegetésekről, amelyek megjelennek. Mi a legrosszabb? asszonyom. Azt gondolom, hogy rövid távon az olajvezetéket az orosz haditengerészet fogja ellenőrizni. A korábban neutrális balti tengeri térség elveszíti semlegességet. Mi az ön vélemény? Ezt a helyzetet tehát lehet -e szem előtt éveszteni, illetve Fontos-e ezt a prioritások közé felvenni? Köszönöm. Köszönöm. Egy percre. Kacsini kollega kapszol. Elnök úr. Szlovénia más történelemmel és háttérrel rendelkezik, és a jövő bizonytalan. Van egy főképviselő Szarajevóban, de őt el akarják bocsátani. Miért nem maradhatna, maradhatnak ők a posztjukon? Az Európai Unióhoz tartozik Boszniának, Hercegovinának, kell tartoznia, és azt gondolom, hogy amíg nem csatlakoznak az Unióhoz, szükség van egy főképviselőre, hiszen a, az a döntés, hogy megszüntetik a főképviselőt, nem jó. És ezzel nem a jövőbeni politikákba investálnak egy közös Bosznia-Hercegovinában. Azt javaslom, hogy erősítsék meg a mandátumát a fő képviselőnek, és fontos stabilizálni Bosznia-Hercegovinát. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Péter képviselő egy perc a szó. Köszönöm szépen. Eh, Eston asszony. Nos, eh, kettős feladata van, és ehhez is gratulálok önnek. Melyek lesznek az ön prioritásai annak érdekében, hogy erőteljesebb szerep jusson az Európai Uniónak a világban? Milyen jelentőséget ad az interkulturális párbeszédnek? A múltbeli tapasztalatokkal kapcsolatban pedig kevesebb, mint 20 évvel ezelőtt hirdettük ki Szlovénia függetlenségét. A volt kommunisták inkompetensnek neveztek minket, amikor ezt tettük. Azt mondták, hogy ez lehetetlen lesz. Pedig ezek tapasztalt emberek voltak, akik mindezt állították. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Nos, ezzel véget ért ez a blokk, a felszólalásoknak ezen blokkja. Visszadom a szót önnek, négy percben ástam azt. Uh, Köszönöm, Ami a Közép-Amerikával folytatott tárgyalásokat illeti, a regionális integrációt, én egyetértek önnel, itt vannak tényleges lehetőségek, fontos a megállapodásokat felhasználni, és támogatni a megfelelő regionális integrációt, egy olyat, amely jól működik az említett országok esetében. Ami pedig Honduraszt illeti, azt gondolom, hogy volt egy parlamenti delegáció, amely eh, még mindig ott van, vagy éppen visszafelé tart Hondurasból. Fontos eh, a Hondurasról, eh, Honduraszi térség, tehát Hondurasról is egyeztetni. Egyelőre nem tudok pontosabb információt szolgáltatni ezzel kapcsolatban, hogy hogy állnak a dolgok. Ami pedig a közel-keletet illeti, én már elkezdtem gondolkodni erre a témáról, és a humanitárius eh, helyzet aggaszt a leginkább, különösen a gázai övezetben. A kihívások, eh, amelyek előttünk állnak jelentősek. Volt egy videokonferenciánk eh, a Quartet staff tagjaival Jeruzsálemen pénteken este, fontos biztosítani azt, hogy ne visszafelé lépjünk, és lét, rendelkezünk egy roadmap-el is, és fontos biztosítani azt, hogy az Európai Unió ennek része. Landsberg, Landsberg úr, egy nagyon fontos kérdése tért ki. Én nem uh, tudok most egy percben végleges választ adni, és minden bizonyal lesznek majd különböző nézetek, nem csak ebben a házban, hanem és máshogy is. Uh, a részleteket jobban meg kell értenem, a kollégáimmal még jobban együtt kell dolgoznom a bizottságban is, és itt is, és remélem, hogy további párbeszédet tudunk majd még folytatni. Ami pedig a fő képviselőt illeti, és az ő hivatalát Boszniában. Ön azt javasolta, hogy erősítsük meg a főképviselő mandátumát, Kacsin úr. Carl az 5 plusz 2 kezdeményezés esetében, keretében nagyon sok mindent tett, és óvatosan kell elgondolkodunk arról, hogy mit tegyünk. Én aggódom a helyzet miatt, és Kár Bild és jó magam már elkezdtük ennek a megvitatását, illetve amerikai partnereinkkel is elkezdtünk egyeztetni. Fontos stabilitást teremteni a világ ezen részén. Egyelőre nem tudok többet mondani erről, de tisztában vagyok a helyzet fontosságával. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést, elfeledkeztem Péterle úr eh, kérdéséről az Európai Unió prioritását, illetve a kultúrák közötti párbeszédben. Fontosnak tartom azt, hogy különböző kultúrákban nyilvánuljon meg az e- e- Európai Unió hangja különböző civil társadalmi szervezetekben. Ez nagyon fontos, és az Európai Parlament, illetve a parlamentek szerepe is nagyon fontos. Lehet, hogy itt nem teszünk meg eleget. Az Európai Parlament talán igen, de nem minden nemzeti parlament kapcsolódik bele ennek a párbeszédnek az erősítésébe. És nagyon fontos, hogy uh, a globális gazdaságbeli partnereinkkel az együttműködés erőteljesebb legyen, saját nézeteinket is ki kell alakítani, hiszen vannak közös értékeink, amelyek egybe tartanak bennünket, mint európaiakat. Köszönöm, Esten Kilencedik blokk, egyperces felszólásokkal, Kreisel Dorfler. Mindenek előtt én is gratulálni szeretnék önnek. Eston Báronő, Brazília nem csak a klíma tekintetében és a világgazdaság tekintetében fontos, hanem a nemzetközi politikai és diplomáciai színpadon is jelen van. Lula elnök fogadta Ahmadinejad iráni elnököt, ezt különféle módon kommentálták. Osztja azt a nézetet, hogy Brazília szerepe egyre fontosabb? És hogy Brazília a közel-keleten is fontosabb szerepet játszhatna? A diplomáciában is? Esetleg közvetítő helye is lehetne az Iránhoz fűződő kapcsolatokban? Nagyon lényeges a dél-amerikai országokhoz fűződő kapcsolatunk is. Osztja azt a nézetet, hogy Lula elnök fontos szerepet játszhat globális játékosként, akire számítani lehet a diplomáciai problémák megoldásában is? Köszönöm. Most pedig kérem kollega egy perc. Grazie. Köszönöm. Igen, tisztelt főképviselő asszony. Lisszabon két napja hatályban van valószínűleg formális kifogást már nem lehet emelni, amennyiben nincsen közös európai külbiztonság és energiapolitika. Vannak tervei? Hogyan lehetne a még mindig meglévő bilateralizmust leváltani az európai közös politikával? Most a külpolitikára gondolok konkrétan. Olyan kolléga Grúziáról beszélt. Nem vagyunk elégedettek a jelenlegi grúziai helyzettel, hiszen nem tartották be a megállapodásokat, az európai képviselőket nem engedték be a szeparatista területekre. Tehát szerintem eh, itt azért tovább kellene lépnünk. Köszönöm. Köszönöm, kérem képviselő, most pedig egy percre. Mauro képviselő kapszulon. Ashton alelnök asszony. Az ön kinevezése egy olyan logikának köszönhető is, amit Barozó elnök úr is közösséginek nevezett. Az államok azt mutatták, hogy hisznek egy európai külpolitikában. Ebben az értelemben ahhoz, hogy jobban megérthessük, hogy hogyan működhet egy közös külpolitika, azt kérdezem öntől, hogy ön, a, a, aki egy olyan kormány kifejezője is, amely Irákba vonultatta fel katonáit, hogyan áll azokhoz az országokhoz, amik ezt nem tették meg, és mit tekint ebben európainak. Második második kérdésem az, hogy elismerje vagy sem úgy is, mint főképviselő a hondurasi új megválasztott elnököt. Harmadik kérdésem az ön országában az utóbbi öt évben eh, politikai gyilkosságok zajlottak, mentek végbe. Valószínűleg orosz ügynökök ö, révén, és ezeknek komoly feszültségek lettek a következményei Moszkva és az önkormányok között. Mi lehet az európai megközelítés Oroszországhoz e tekintetben? Köszönöm. Én köszönöm, Aura képviselő. Jakon Szóári, de kapna egy perces Tisztelt Eston asszony, az Európai Unió arca, szeme, telefonszáma most már megszületett. És sok európainak, de a világ nőinek is nagyon fontos lenne tudni, hogy hogyan bánik majd ezzel a kérdéssel. A jelenlegi helyzetben nagyon fontos a sarki térség helyzete is, hiszen a olaj, a gáz következtében igazából a sarki terület eldorádó lehet, hogyha ott olajat és gázt találnak. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan óhajtja a sarki kérdést kezelni majd? Tehát az Európai Unió sarki kérdésére vonatkozó a kérdésem. Ah, Megadom a szót. Köszönöm. Megadom a szót Zeb kollégának egy pani wiceprzewodnicząca! E, igen, tisztelt Lady Ashton. Szólt a csendes diplomáciáról. És Hautala asszony viszont azt mondta, hogy ez az emberi jogi kérdések esetén nem túl jó. Én most Fehér Oroszországról szeretnék beszélni. Mi a véleménye Belarusról? Ott nincsen szabad média, az embereket börtönbe zárják a véleményük miatt. Mi a véleménye erről, illetve milyen kapcsolatokat szán Belorussziának? Második kérdésem pedig, mi a véleménye Eston nő arról, hogy Oroszország részt akar venni a keleti partnerségben. Köszönöm. Köszönöm. Engedjék meg, hogy egy rövid replikával éljek, ugyanis néhány kérdést összegyűjtettem, amire nem nagyon tudott kitérni, hiszen kevés ideje volt a közös külszolgálattal kapcsolatban. Néhány kollega azt kérdezte öntől, hogy melyek a szándékai ennek a szolgálatnak a kompetenciáit illetően földrajzi és tematikai szempontból egyaránt aztán, hogy ez mennyire érinti a szomszédsági kapcsolatot, igen vagy nem. Másfelől hogyan kívánja konkrétabban a hivatalát, a szolgálatát szervezni? Egységes, egyetlen hivatalt, amelyben a tanács képviselői tömörülnek, vagy két külön, ettől függetlenül létező iroda is lesz. Erre öt percet tudunk most adni, mert egy ilyen plusz kérdést is eltettünk. Köszönöm. Hát eh, hihetetlen a nagy lelkűség. Jó hír az, hogy eh, az első eszmecseréről volt szó, tehát eh, további részletekkel később szolgálhatok, de nem szeretném itt az időt elpazarolni, hiszen nagyon sok fontos kérdés van. Remélem, hogy visszatérhetek majd később is ezekre a kérdésekre. Brazíliára vonatkozott egy kérdés, Dél-Amerikára külügyminiszerként és kereskedelmi biztosként is közön volt Brazíliához. Azt kérdezte, hogy Lula elnök fontosabb szerepet játszik-e majd? Igen, nemrég találkoztam vele a csúcson. Októberben lesznek választások. Nem tudom, hogy változik a helyzet Brazíliában. Nagyon érdekes volt a megjegyzése, hiszen Brazília potenciálisan szerepet játszhatna. De ha változások történnek, ezek kihathatnak a külpolitikára, de Dél-Amerika fontos térség számunkra. Kelám úr a bilateralizmusról kérdezett, tehát hogy eh, ha bizonyos tagállamok bilaterális kapcsolatokat ápolnak harmadik országokkal. Szerintem a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatok eh, némely esetben több száz évre nyúlnak vissza történelmi, kulturális kötődések is vannak. Ezeket pedig nem szabad feladni. Ez igazából egy kincs. Tehát ez nem teher. Nem azt szeretnénk, hogy ezeket a kétoldalú kapcsolatokat szétromboljuk, hanem hogy értéket adjunk hozzá. Az Európai Unió szerepe a tagállamok politikáját koordinálja, vagy bizonyos szolgáltatásokat nyújt még ezekben a kapcsolatokban. Ez számunkra egy fontos érték. Meg kell néznünk, hogy milyen kapcsolataink vannak, és a bizottságnak és a tanácsnak is meg kell nézni, hogy hogyan lehetne a bilaterális kapcsolatokat kiegészíteni az európai politikával. Számos kolléga vetett fel konkrét országokat, tehát például Grúziát. Örülök annak, hogy most ez az eszmecsere megtörténik ma, hiszen nagyon fontos az, hogy hallom az önök témáit. Nagyon hálás vagyok, hogy tényleg tudom, hogy mi foglalkoztatja önöket. Hiszen óriási tárcám van, hatalmas munka ez, a prioritásokat mindenképpen ki kell jelölni, meg kell nézni, hogy milyen területekre koncentráljam az energiámat. Mindenről most természetesen nem tudok részletesen szólni, hiszen még bele kell dolgoznom magamat. Igazából másfél napja él a posztom. És túl sok a kérdés. Szerettem az itt lévő légkört, és szeretném megköszönni azt, hogy arról beszélhetünk, ami önöknek fontos. Mauro úr Irakot is megemlítette. A különféle tagállamokban különböző politikai stratégiák vannak. Nézzük meg az én országomat. Ami fontos, az az, hogy a tagállamok milyen szerepet eh, vállalnak abban, hogy az Európai Uniónak legyen egy stratégiai megközelítése. Mindig voltak differenciák a tagállamok között hiszen vannak különbségek, politikai, történelmi, kulturális különbségek. A politikai különbségek is visszatükröződnek. Az én feladatom az, hogy stratégiai irányba próbáljam összpontosítani ezeket az európai megközelítéseket. A külügyi bizottság nagyon lényeges ebben a tekintetben, hiszen utat mutathat nekem, ez nagyon lényeges, hogy elgondolkozzam. Fontos az, hogy a tagállamok egyéni politikája a közös európai politikával összhangban legyen. Ezt fogom megpróbálni elérni. Itt Oroszországra is volt egy megjegyzés. David Miliband, a brit külügyminiszter nyilván a brit álláspontot képviseli. Ez nem az én dolgom. Jakoszári asszonynak köszönöm a megjegyzését. Szerintem nagyon lényeges ez a kérdés, amit ön említett. Elnézést kérek. Azt kérdeztem, hogy elismeri a hondurászi új választott elnököt. Úgyis, mint főképviselő, elismeri-e a hondurászi új elnököt? Tegnaptól az Európai Uniónak van ez a híres telefonszám, amiről Kissinger beszélt, ez az öné, báronő. Um, Ó, oh, nem említettem miért, mert még nem értem el addig. A jövő heti általános ügyek tanácsán megbeszéljük a honduruszi helyzetet, és sokkal világosabb lesz az álláspontunk. Sajnálom, hogyha nem hallotta, hogy ezt már említettem a nők szerepe a világban, itt még nagyon sok teendőnk van. Büszke vagyok, hogy én egy nő került ebbe a pozícióba. És a sarki térség tekintetében nem tudok válaszolni, hiszen még nem tudtam részleteiben megvizsgálni ezt a kérdést, de mindenképpen beleásom magam. Végezetül pedig eh, a külügyi szolgálatra kérdez rá valaki. Tehát ez egy eh, testület lesz, megpróbálunk egy csapatot létrehozni a tanács és a bizottság részvételével. Én a bizottság épületében leszek, két egyszerű okból, mert ott tudom, hogy hol van a kávéautomata, és eh, ott nem kell elgondolkoznom a logisztikán, tehát közel leszek. Fontos az, hogy ne legyek feltétlenül mindig az épületben, hiszen a bizottsága alelnöke az ideje oroszlán részét nem az épületben tölti, hanem a tanácsban, itt, külföldön, hiszen a főképviselő az Európai Unión és Brüsszelen kívül is nagyon sok időt tölt. Igen, eh, itt a földrajzi kérdésre is rákérdeztek. Ami viszont fontos lesz, szerintem már megpróbáltam ezt leírni, az, hogy nézzük meg, hogy hol vannak erős, sikeres delegációink, és ott kell erősödnünk. Ha egy új szervezetet eh, hozunk létre, akkor meg kell néznünk, hogy mi az, ami most működik, és ezt kellene valahogy összehozni. Az új szervezet azt szeretné visszatükrözni, amit mi szeretnénk tenni, és hogy eh, még milyen szükségünk van erre. Ennek egy eleme pedig eh, az lesz, hogy arra építünk, ami már megtörtént. Egy helyre próbáljuk a különféle elemeket összevonni ahogy Muscardini asszony mondta, a kereskedelmet, a fejlesztést és hasonló témákat szeretnék egy helyre összevonni. Az együttműködés szerintem így a leghatékonyabb. Ez lesz az első prioritásom, ennek fogom, erre fogom szánni az energiámat, és a parlamenttel is nagyon szoros együttműködést szeretnék. <clears throat> Köszönöm, most pedig az utolsó round következik, másfél perccel. Tavéra eh, képviselő kapja először a szót, megadom. Köszönöm, elnök úr, és a legjobb kívánságaim a báronőnek, jó munkát. Egy eh, szívügyemről szeretnék beszélni. A fejlődő országokkal való kooperációs politika alapvetően fontos a migrációs folyamatok ellenőrzése szempontjából is. A migrációt, az illegális migrációt is nem lehet pusztán rendőrségi vagy szigorított törvényekkel korlátozni vagy ellenőrizni. Meg kell teremteni azokat a gazdasági, szociális, demokratikus körülményeket a szegényebb országok fejlesztése érdekében, amelynek révén a migráció egy választott dolog lehet, nem szükséglet, nem kényszer, amit az éjség vagy az üldözés vált ki. A kooperációs politikát azonban hatékonyá kell tenni. Megfelelő pénzügyi forrással, good governance feltételek között, úgy, hogy a finanszírozás oda jusson, ahol szükség van rá. Tehát alapvető itt a helyi kormányokkal való együttműködés, annak érdekében, hogy garantálhassuk a kevesebb bürokráciát, a korrupció elleni harcot, képzését a migránsoknak és az illegális útvonalak ellenőrzését. Ez, és ezzel be is fejezem, ez külpolitikai téma és tárgyalási téma, nagyon erőteljes téma. Mit kíván tenni a főképviselő e tekintetben? Köszönöm. Provéra képviselő, elfelejtettem mondani, hogy amellett, hogy képviselő, a külügybizottság e- első alelnöke, ahol éppen van. Angorakis képviselőnek adom meg a szót, másfél percre tessék. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne a bárónőhöz. Az első a következő. Hogy kíván reagálni arra a tényre, ami véleményem szerint egyre inkább ö, érvényesülni tűnik, hogy a nemzetközi jogot egyre jobban megsértik, és, a, és ez vonatkozik Irakra, az afgán háborúra, valamint a koszovói hercegre is, tehát a de facto megtörtént eseményt veszük tudomásul, a ciprusi helyzet esetére vonatkozóan is exakt választ szeretnék e tekintetbe kapni. A második ezzel kapcsolatos kérdésem pedig az, hogy milyen közös álláspontja van az uniónak Kubával kapcsolatban. Ezt vissza kell vonni, ez egy szégyenletes dolog, még mindig életben van, pedig Aston kép, asszony tudja, hogy mindenki Londonban elítélte az amerikai embargót, de az Európai Unió közös álláspontja szerint még mindig fenntartja azt az egyfajta atipikus embargót Kubával szemben, ami nevetséges. Köszönöm. Köszönöm, Angorákusz képviselő. Egy percre Ko- Kowal, képviselőnek adom most. E, Köszönöm. Én is e, gratulálok e, Lady Estonnak, és a lehető legjobbakat kívánom új pozíciójában. Ha a múltjára gondolok, akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy ön milyen alakot képzel az európai, milyen formációt képzel az Európai Unió számára. Egy kicsit csalódott vagyok, hogy nem válaszolt Landsbergis úrnak, hiszen az északi áramlat számos európai ország számára problematikus. Meg tudna nevezni egy időpontot, amikor esetleg tárgyalhatnánk az északi áramlatról? nem tudom, hogy a Grúziára vonatkozó sárközi terv most megvalósult-e, vagy nem. A harmadik kérdésem az Európai Unió Ukrajna közötti csúcsra vonatkozna, hogy mit vár ettől. Ezen kívül a Lisszaboni szerződés a parlamentnek több hatalmat enged az Oroszországgal, Ukrajnával folytatott csúcsok esetén is. Tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen gesztusokat szeretne mutatni. Ezek nagyon fontos kérdések számunkra. Hogyha most nem tud válaszolni, akkor megtenni, hogy eljön ismét a külügyi bizottságba. Hiszen egy kicsit aggódom. Értem, hogy csak két napja van a helyén, de remélem, hogy később több kérdést tud majd megválaszolni. Köszönöm. Köszönöm, Kovács képviselő. Most pedig Brandner képviselő másodperc. Igen, tisztelt Ashton asszony, az a feladata, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot létrehozza. Eddig nincsen tapasztalata a nemzeti diplomácia terén. Itt nagyon diplomatikus válaszai voltak, az igaz. Az Európai Uniónak nincsenek diplomáciai hagyományai. Ez lehet, hogy esély, de lehet, hogy akadály esélyt látunk benne, hiszen az Európai Unió az európai 19. századi diplomáciai hagyományoktól szeretne megszabadulni, és új 21. századi hagyományokat szeretne létrehozni. Politikai összkoncepciókra van szükségünk, amelyben eh, szerepet kap a civil társadalom, a modern válság menedzselés. Ezen kívül a békefenntartás. Eredeti javaslatot kellene tennie. És megdöbbentem, amikor többször is azt mondta, hogy a tagállamok számára hozzáadott értéket jelent a külügyi szolgálat. Tehát szerintem az állampolgároknak kell valami hozzáadott értéket adni, és nem a tagállamoknak. Szeretném megkérni, hogy magyarázza, hogy ez ott mit értett. Ezen kívül Barroso úr rendelkezik egy vízióval, Ön is rendelkezik, hogy milyen szerepe legyen az Európai Uniónak a világban? Az Európai Parlament megkapta az első állásfoglalását, örül, hogy a bizottsággal, a tagállamokkal és a tanácssal majd együttműködhet. Ebben az első nyilatkozatban semmi szó nincs a parlamentről. Számomra ez valahol tragikus volt. Mi örültünk annak, hogy az Európai Uniónak megvan ez a posztja. Köszönöm. Köszönöm. Másfél percre Lambsdorff képviselő. Köszönöm, elnök úr. A liberálisok is megítélhetik ma önt, hiszen személyesen találkoztunk. Az ön hivatala a Lisszaboni szerződés alapján jött létre. Ön tagja a Barrózó Bizottságnak is, amelyet viszont a Nizai szerződés hozott létre. Pillanatnyilag valahol lebeg itt a két jogalap közül de remélem, hogy a, a jövőben azért többet működünk együtt. A januári meghallgatásra nem lesz hatással ez a mai beszélgetés, de szerintem jó képet adott magáról. Az Európai Külügyi Szolgálat organigramját, költségvetését természetesen nem vártuk el öntől ma de januárban el fogjuk várni azt, hogy igenis konkrét válaszokat is adjon. Ha megkérhetem, ne várjon áprilisig a válaszsal. Januárban garantáltan rá fogunk kérdezni a meghallgatáson. A... Azt viszont tudom, hogy mi az intézményi jogi felfogása. Igen, két munkahelyen van, egy személyben, vagy most egy munkahelyen van, amelynek egy kettős funkciója van. Mit gondol arról, hogy a szomszédsági politikával a bővítésért felelős biztos fog foglalkozni Barózó javaslata értelmében. Én ezt egy kicsit problematikusnak és drágának tartom. Ezen kívül próbálja összeállítani az ENSZ-nél delegált EU képviseletet, hiszen erre nagyon nagy szükség van. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig másfél percre megadom a szót Svoboda képviselő. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés, üzenetet is küldött önnek. Oroszország kapcsán pragmatikus politikát várunk öntől, de az emberi jogi kérdések és a demokrációval kapcsolatban nagyon keménynek kell lenni. Az északi áramlat az Európai Unió projektje, ezt lehet kritizálni, de ez egy prioritást élvező projekt, amiről az Európai Unió döntött. Ami az USA-t azt gondolom, hogy itt erőteljes véleményt kell képviselnünk, és minél barátságosabb vagyunk, annál jobban gyakorolhatunk kritikát. Ami a nukleáris lefegyverzést illeti, mi nagyon örülünk az ön eltökéltségéknek. Ezt folytassa, erre szeretnénk bátorítani, még akkor is, hogyha a kompromisszumokról kell lemondani ennek fejében, ami az emberi uh, jogokat illeti, ezt össze kell egyeztetni a külpolitikával, a parlamenttel való együttműködést, illetően mi több együttműködést várunk, mint amennyire pusztán az intézményi keretek miatt szükség van, és ön ezzel minden bizonyal tisztában is van ön előttünkül most, de a, a jövőben döntenie kell, ön a bizottság vagy a tanács oldalán ül. Mi azt szeretnénk, hogyha ön a bizottság oldalán ülne, nem azért, mert el, akarjunk, el akarnánk feledkezni a tanácsról, és kérjük, hogy döntsön úgy, a bizottság oldalán foglal majd helyet. Köszönöm. Köszönöm, szóval a képviselő. Másfél szó, percre megadom Brock képviselőnek a szót. Elnök úr, alelnök asszony, Önnek egy olyan portfóliója van, amely tulajdonképpen új, de ezzel egy időben egy új hivatalt is fel kell építeni, ez pedig óriási feladat, amely önre vár, és mi e, nagyon várjuk az a munkáját, és biztosak vagyunk, hogy ezt jól fogja elvégezni. Az elmúlt napokban örültem, amikor hallottam arról, hogy a bizottságban foglal majd helyet az előző hozzászólásból kiderülhetett az, hogy ezt inkább a kávézás miatt teszi, de egyébként a tanácsban fogja az operatív feladatait, illetve a tanácson kívül betölteni. Ön tisztában van-e azzal, hogy az ön nagy része a közösségi politikákból adódik, ameddig a bizottság hatáskörébe esett, tehát nem csak a bizottság elnökét kell képviselni, hanem önnek a hivatala a közösségi politikák és azt gondolom, hogy mindezt így kell látni. És ezen túlmenően nem csak, eh, hogy az Európai Parlamenttel való együttműködésre van szükség, amiről megfeledkezett a sajtó nyilatkozatában, de ezt ma felajánlotta, hanem a beszámoltathatóságról is az Európai Parlament előtt ön beszámoltatható, a bizottság alelnöke beszámoltatható, és amit Brandner asszony mondott, a külügyi szolgálat a közösségi intézmények számára jelent plusz értéket, nem a tagországok számára. És hogyha ön beszélt a koreperrel, akkor úgy tűnik, hogy itt van egy kis félreértés. És remélem, hogy, hogy januárig sikerül ezeket a félreértéseket megszüntetni, azért, hogy ne legyenek problémáink majd az együttműködésben. Köszönöm. Eh, Ashton asszony, tökéletesen betartottuk percre a menetrendünket. Én a nagy lelkűségem csúcsán a saját záró két percemről lemondok, és nyolc percet teszek lehetővé önnek, és csak megköszönöm, ha megteszi. Uh, Köszönöm, Alelnök úr, nagyon érdekes elemzést hallottunk azokról az ügyekről, amelyek az illegális bevándorlás hátterében állnak, és nagyon sok minden, amivel foglalkozunk, az atalantai folyamat különböző aspektusait érinti a külpolitikánknak. Megpróbálunk nem csak a szimptómákkal foglalkozni, a problémákkal, hanem azok az ügyekkel is, amelyek a problémához vezettek. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó gondolkodásmód. Fontos a különböző szálakat összefűzni, és fontos, hogy az értékeink mellett kiálljunk. Ez jelenti a demokráciát, az emberi jogokat, ez jelent lehetőséget az emberek számára a békés együttéléshez, a gazdaságfejlesztéshez, a gyerekek iskolába küldéséhez, és uh, annak érdekében, hogy mindent megvál, uh, megvalósíthassanak, és én így fogom a munkámat megközelíteni. Azok az alapvető javaslatok, amelyek az emberi jogokra, az értékekre vonatkoztak. Fontos, hogy alátámaszták mindazt, amit végzünk, amit teszünk. Vannak olyan kapcsolatok, amelyek nagyon bonyolultak az Európai Uniós más országok között. Nekem vannak elképzeléseim, de nagyon fontos, hogy amit én elmondok önöknek, az ne legyen pusztán egy reakció, hanem egy megfontolt vélemény pusztán egy nap és néhány órája vagyok hivatalban, és azt gondolom, hogy a legjobb információra kell alapuljon mindannak, amit önök tőlem hallanak, annak érdekében, hogy egyenes és konkrét válaszokat adjak, és én ezt meg is fogom tenni. Ami a nemzeti közi jog megsötését illeti, nem tudom, hogy jól értettem el, Kuba kapcsán, de Huktúr azt mondta, hogy a dolgok előre mozdulnak, és itt el is érkeztünk a második ponthoz. A világban a helyzetek nagyon gyakran statikusak, bonyolultabbak, mint az igen vagy nem válaszok, és nagyon fontos, hogy visszautaljunk a parlamentre, a tanácsra és a bizottságra, hogy gondolkozzanak el azokról a változásokról, amelyek végbe mentek. Mindegy, hogy ez Obama nyilatkozata, Hondurasi elnök, vagy ki, vagy mi váltotta ki. Tehát fontos, hogy egy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben el tudunk gondolkodni arról, hogy eh, mi legyen az elképzelésünk. Az idő gyorsan múlik, és mindig tudatában kell lennünk annak, hogy mi a célunk. Koly úr arról kérdezett, hogy én részt veszek az Európai Unió Ukrajna csúcsrálkozón, én nem leszek ott. Ez a két esemény összeütközik a NATO üléssel és az amerikai külügyminiszterrel Hillary Clintonnal való találkozom, tehát nem tudok elmenni a csúcs találkozóra, és más fog képviselni. illetve a NATO főtitkáról is találkoznom kell, de természetesen szorosan együtt fogunk működni. Nagyon sok teendőnk van még Oroszországgal kapcsolatban, illetve az elmúlt évben Sárközi is tett nyilatkozatot, és fontos, hogy a kapcsolatainkat az összes országra nézve kiterjesztjük, mindegy, hogy nyugati Balkán országairól van szó, más partnerségekről. Én ezzel teljes mértékben tisztában vagyok. Én azért jöttem el ma részben, hogy az önök véleményét is meghallgassam. Nem az én meghallgatásomról van ma csak szó. Én nekem célom volt, hogy mi hamarabb eljöjjek a parlamentbe, nem azért, mert minden kérdésre van válaszol, hanem mert meg akartam ragadni a, a alkalmat arra, hogy meghallgassam az önök nézeteit, választ adjak azokra a kérdésekre, amelyekre tudok, és hogy bebizonyítsam azt, mennyire fontosnak tartom a parlamentet és a parlamenttel való együttműködést. Nem utoljára látnak itt, amilyen gyakran csak tudok. El fogok jönni a parlamentbe, és az öt éves munka menetrendjét meg kell határozni, nagyon sok egymásra konkuráló érdek van természetesen. Ami a diplomáciai hagyományokat illeti, illetve a plusz értéket a polgárok számára. Önnek teljesen igaza van, ez plusz érték az országok számára, illetve a polgárok számára. E, elnézést kérek, hogy nem a polgárokra utaltam végig. Fontos egy új hagyományt találni a civil társadalommal, a tényleges alkalmakat, lehetőségeket megragadni, és ez átvezet az utolsó pontra, egy teljesen új hivatalról van szó. Még nincsen eh, kabinettem, nincsen hivatalom, nincsen csapatom, örököltem egy üres lapot, és egy vagy két kis dolgot helyeztem el ezen. Egy-két elképzelést rögzítettem. Egy egyenlőre nem működök eh, biztosként, illetve úgy, mint egy biztos hivatal, és a kereskedelmi biztosi pozícióm annak idején több mint teljes állásom munka volt. A tanácson belül is új ö, ismerettségekre kell szert tennem, nem találkoztam a főtitkárral, tehát egyenlőre nincs sok minden még a kezemben, kivéve a saját magamat. Ez a valóság, ez nem kifogás. És még most is azon fáradozom, hogy kidolgozzam azt, hogy a szerződés mit is jelent a az új feladatokat. Illetően új dolgokról van szó, éppen ezért nem meglepő, hogy nem tudok koherens válaszokat adni minden kérdés. Lehet, hogy az előny és előnyé kovácsolható. Lehet, hogy nem várták el azt, hogy teljesen tisztalappal érkezek, és az önök segítségére van szükségem. Amit eh, Lambsdorff úr említett meg, eh, és a januári dátumot, ott egy más tapasztalat lesz, és eh, sok minden mást addig tisztázni lehet. Egyelőre most a dolgok nagyon elején járunk, és nagyon remélem, hogy a parlamenti képviselők tisztában vannak azzal, hogy én mindig rendelkezésre fogok állni a megbeszélésekhez. Szóda úr, az USA-val és Oroszországgal fenntartott kapcsolatokat említette. Ezek nagyon fontosak. A pragmatizmus nélkülözhetetlen eleme mindennek. Amikor leültem, illetve bejöttem a terembe, nem tudtam, hogy hova üljek. Én megpróbálok a két oldal között mozogni, a tanács és a bizottság között. Sok minden függ attól is, hogy a parlament, a tanács és a bizottság hogyan tekint majd rám és a feladataimra. Én mindent meg fogok tenni ennek érdekében, hogy sikeresek legyenek ezek az együttműködések. E, és természetesen beszámoltatható vagyok, erről szól a demokrácia. Segítsenek a munkámban, segítsenek abban, hogy jól végezhessem a munkámat. Nem egy félelmetes feladatról van szó, egy nehéz feladatról, egy nagy feladatról van szó. Fontos, hogy mindannyian büszkék lehessünk az elmúlt évekre, amikor először az alkotmány dolgoztuk ki, majd a szerződést. Nagyon sok órát fordítottunk arra, hogy a parlamenttel vitatkozzunk a szerződésről. Én annak idején brit miniszterként is sokat jártam itt, és mindez nem volt hiába való, úgy érzem. Nekem szükségem van az önök segítségére, és várom az együttműködést. Köszönöm. Béni. Nagyszerű. Köszönöm szépen, Eston főképviselőasszony. Ahogy ön is mondta, lesznek továbbiak, egy formálisabb meghallgatás januárban, ami lehetővé teszi, hogy a most kimaradt dolgokra visszatérjünk, tehát még egyszer köszönöm szépen a ránk szánt idejét, a viszontlátásra jó munkát addig is. Öt perc múlva folytatjuk körülbelül az ülésünket, addig feloszlatnánk. Bővített elnökségi ülést lesz itt a terembe, aki nem érintett hagyja el.